Eh, buenos días. Jó napot kívánok. Elnézést, elnézést, elnézést. Elnézést a késésért. A helyzet az, hogy számos gyakorlati problémával kellett eh, megküzdenem. A gépkocsi késett, aztán kénytelen voltam tömegközlekedésre szállni, de az még rosszabb volt, úgyhogy elnézést kérek, utálok késni, főleg olyan ülésekről, amit én elnöklök, és elnézést kérek a tisztárság tagjaitól, illetve a tolmácsoktól is. A Bangladesh utazó kollégáknak kéne most beszámolni arról, hogy mi történt a misszió alatt, és valamelyiküknek rövidesen el kell menni, ezért Weidenholzer úrnak adom meg a szót. József, nem tudom, hogy készen állsz? Akkor kérlek szépen, hogy kezd meg a bangladesi útról való beszámolódat. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bangladesi útról szeretnék beszámolni. Február 16 eh, és 20-a között voltunk Dakarban. A biztonsági helyzet tulajdonképpen feszült volt, és eh, sajnos negatív irányban fejlődnek a dolgok. Nagyon jó volt az előkészítés, a bangladesi képviselet, a nagykövet egész idő, eh, kiválóan előkészítette a látogatást, a nagykövet velünk volt, végig, és szeretnék a titkárságnak is egyben köszönetet mondani, hiszen ők is kiváló munkát végeztek, nagyon jól felkészítettek erre az útra. Összesen 23 találkozónk volt különböző érintettekkel, és nagyon intenzív látogatás volt, ami sajnos a biztonsági helyzet miatt sem tudott minket különböző területekre elvinni. A két évvel ezelőtti Renaplázai gyár baleset évfordulóján voltunk ott, amikor több mint ezeren haltak meg. Ez is tulajdonképpen oka volt az utazásunknak. Azt akartuk megnézni, hogy a bangladesi munkavállalói jogok javultak-e, volt-e előrelépés, meg kellett állapítsuk, hogy az akkord program keretében volt néhány alapvető javulás, a munkahelyi biztonság pozitívan változott, a szociális partnerségi tárgyalások kezdeménye, vagy kezdő csírái már látszódnak, és a szakszervezetek helyzete azonban továbbra is csak sporatikusan látható, lényeges előrelépést e területen nem nagyon látunk. Intenzíven foglalkoztunk a polgári jogokkal, a véleményszabadság kérdésével, és meg kellett, hogy állapítsuk, hogy nagyon élénk a média közösség, nagyon sok érintettel, többen utaltak egyebek között arra is, hogy nem könnyű valóban szabadon véleményt nyilvánítani. A média szabadság helyzete tehát megállapítható, hogy továbbra is aggodalomra ad okot. További problémát jelentett az úgynevezett külföldi adományokra vonatkozó törvény. A civil szervezeteknek juttatott külföldi forrásokat a jövőben a kormányzat szigorúbb szabályok alá veti, tehát Oroszországból, hallott, máshonnan is hallottunk hasonló érveket, és úgy nagyon hangsúlyozottan rámutattunk arra, hogy ez súlyos korlátozást jelentene a civil szervezetek tevékenységére nézve, és a jelenlegi helyzetben a civil szervezetek Bangladesben kiemelten fontos szerepet játszanak. Többször is jelezték számunkra, hogy éppen ezért nagyon fontos lenne, különösen a terrorista cselekmények elkerülése érdekében, hogyha más országokkal is erre vonatkozóan tárgyalásokat kezdenénk. A halálbüntetés volt még egy kérdés, amiről többször is beszéltünk. Mi azt mondtuk, hogy európai szempontból nem elfogadható. Szeretnénk ezt a helyzetet nagyon alaposan megvizsgálni, és minden szempontból fontosnak tartjuk, hogy fellépjünk ellene. Pont a Nemzetközi Bíróság, aki a 71-es eseményeket vizsgálja most éppen, Egy további kérdés a nők és a gyermekek joga. Továbbra is problematikus. A kisgyermekkori eh, házasság elsősorban lányokat ilyen fiatal korban házasságra kényszerítenek, a nők jogai terén úgy gondoljuk ezért még jelentős lépéseket lehetne tenni. Van egy további, kér, volt egy ö, további kérdés is a kiskorúakkal kapcsolatban. Az őshonos elnevezés kérdése is problematikus de emögött nagyon sok minden egyéb kérdés is megbújik, például a, a tulajdonviszonyok, stb. Ez tény sajnos, és úgy gondolom, hogy az utazásunk, látogatásunk egyik következménye pontosan az kellene, hogy legyen, hogy a szakbizottságunk ezekkel a felmerülő és tartós kérdésekkel továbbra is foglalkozzon. A bangladesi hatóságok több kérdést bagatelizálnak, mi azonban úgy gondoljuk, hogy ennek az is lehet a következménye, hogy a közeljövőben például a menekültek kérdésével kapcsolatban erőteljesebb problémákra, nagyobb áramlatokra számíthatunk. Beszéltem már a biztonságról az országban. Január 5-e óta tulajdonképpen ekkor ünnepelték a legutóbbi parlamenti választások egyéves évfordulóját. Nos, azóta Bar- eh, Bangladesben mindenütt eh, különböző konfrontációra, összetűzésekre került eh, sor, halottak is vannak, letartóztatások. A kormány új választását legitimnek tekintik, de nagyon nehezen megoldható a kérdés. Mindkét oldal ragaszkodik álláspontjához, és a viták során érdekes módon mindig olyan érveket mondtak el, ami, amivel a jelen helyzetet a korábbi, a múlt érveivel próbálnak magyarázni. Ezek a dolgok tehát nagyon merevek, megkövesedettek, és sokan a megfigyelők közül attól tartanak, független megfigyelőkkel beszéltünk, volt lehetőségünk arra, hogy Mohamed Jonusszal és sok mindenki mással is tárgyalhassunk, újságírókkal, a nemzetközi közösség képviselőivel. Tehát ők úgy vélik, tulajdonképpen egyöntetően, hogy ha a következő hetekben nem változik valami alapvetően, akkor akár polgárháborúba is torkolhat a helyzet. Akárhogy is, a személyes véleményem, ha szabad a végén ezt elmondani. Tehát bármi is történik, például ha idézőjelben csak annyit jelentene ez, hogy a, a BNB-t, az ellenzéket eh, kiiktatnák, akkor nem jelente mást, hogy tovább más erők, más áramlatok ugranának a helyébe, hiszen ezek arra várnak, ter- hogy terrorista eszközökkel, módszerekkel aktivizálódhassanak. Egy muzulmán országban, ahogy ezeket a, a kérdéseket kezelik, az rendkívül veszélyes. Fennáll igenis annak a, a veszélye, hogy néhány hónapon belül további szélsőséges csoportok jelentős mértékben terjednek, és nem szeretnénk ezt Bangladesben sem. Éppen ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk nagyobb figyelemmel az országgal. Szomorú az is, hogy tegnap meg kellett állapítsuk, hogy Rin Khaled a ellenzéki vezető ellen elfogatási parancsot adtak ki, amit még nem, hoztak, nem hajtottak végre, de tudjuk, hogy aki például tárgyalásokon vett vele részt, őt is letartóztatták. Ez egy igen drámai kiéleződése lenne a helyzetnek, hogyha ezt az ellenzéki vezetőt valóban letartóztatnák. Korrupciós kérdéseket vizsgált, de a letartóztatása annak lenne a jele, hogy a helyzet még problematikusabb lehet. Ez a rövid összefoglalom. Tudom, hogy a tervezetnél többet beszéltem, de köszönöm a figyelmüket. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen, József. Most Kárszki úr következik. Ő is részt vett a delegációban. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon részletes beszámolót hallottunk József Eidenholzer kollégánktól. Nagyon sok mindent már nem is tudok hozzátenni ehhez a beszámolóhoz. Én magam is meg szeretném köszönni a titkárságunk munkáját, és persze delegáció tagok, a Dakkába menő delegáció tagok munkáját is. Az Európai Unió kitűnő programot készített el, állított össze. 23 találkozót tartottunk a kormány, az ellenzék, a szakszervezetek, a civil szervezet képviselőivel, azaz a civil szervezetek képviselőivel, de újságírókkal is módunk van állt találkozni. Nagyon intenzív volt ez a program, és így lehetőségünk volt arra, hogy betekintsünk a bangladesi helyzetbe, hogy egy összképet alakítsunk ki magunknak arról, hogy mi is történik éppen ebben az országban. Egy nagyon fontos elemet szeretnék még kiemelni. Ez pedig a munkavállalók helyzetére vonatkozik. Bangladesben meglehetősen gyengék a szakszervezetek. A munkavállalóknak alig két százaléka szervezett, és ugyanakkor a munkavállalói jogok alapvető alap, alapjognak tekintendőek. Szabályozni kell a munkaidő kérdését, meg kell akadályozni a gyermekmunkát, főleg azt, hogy súlyos, nehéz fizikai munkának vessék őket alá, de azt kell, hogy mondjam, hogy előrelépéseket tapasztalhattunk az elmúlt időben. és látni kell, hogy igazából nő-e a szakszervezetek szerepe. Most egy tendenciát, tendencia rajzolódik ki, minthogyha nőne a szakszervezetek szerepe. Egy másik szempont, amelyről beszélni szeretnék, mégpedig, hogy Banglades egy közös programot hajt vétre, végre az Európai Unióval. Az egyik program éppen a gyermekekre vonatkozik. az Európai Unió segítségével egy programot vezetnek be, amelynek segítségével a gyermekek is azonosító, személyazonosító okmányt kapnak, hiszen hogyha valaki nem rendelkezik sziggel, személyi igazolványjal, akkor kvázi nem veszik ember számba. Láttuk, hogy hogyan alkalmazzák ezt a programot, azt is láttuk, hogy milyen nehéz helyzetekbe kerülnek a gyermekek, hogyha nem azonosíthatóak, beszéltünk a rendőrséggel, és ők megerősítették, hogy ha valakinek személyazonosítója van, akkor másként bánnak vele is. Mi több az élete is nagyobb biztonságban van. Ez egy kísérleti program, egy pilot program, mely Dakkában zajlik, de más országokra is más területekre is kisugárzik majd, hiszen egy kis, nem nagy ország Banglades, de 130 millió ember él bennem. Tehát roppant nagy a lakosság sűrűség. Van itt még egy kérdés, a nők szerepe a bangladesi társadalomban. Egy igaz és valós feminizáció tanúi vagyunk, muzulmán társadalom ez, de a miniszterelnök nő, az ellenzék vezetője nő, a parlament házelnöke nő, azaz tehát a nők szerepvállalása látványos a társadalmon belül. A társadalom, mondom, ez a muzulmán társadalom semmilyen módon nem ellenzi, hogy a nők magas szintű politikai szerepet is vállaljanak. Azt is világosá kell tenni a bangladesi eh, kormányszervek számára, hogy nemzetközi szervezetek érvényesek eh, a nők eh, pozícióját, helyzetét szabályozzák ezek a nemzetközi megállapodások, többek között a munkavilágában betöltött szerepüket is. Létezik egy ENSZ egyezmény a nők jogairól, és Banglades azon kevés országok közé tartozik, amely felvetésekkel élt az egyezményben foglaltak ellen. Nos, a bangladesi döntéshozók, politikusok számára világosá kell mindig tárgyalásunk során tenni, hogy vannak olyan kötelezettségek, melyek ezen egyezményből származtathatóak, melyek rájuk is vonatkoznak, és melyeknek eleget kell tenniük. Elnök asszony, intenzív, nagy tapasztalatokkal járó utazás volt ez, ahogy mondtam, három nap alatt majdnem 6-20 találkozót tartottunk, az első találkozóra már 8-kor reggel sor került, szóval nehéz, hosszú tapasztalatokkal teli napokat éltünk. Han ustedes, han ustedes. Így aztán jó magasan látható ma már a parlament zászlója Bangladesben. Tenok úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Érdekes dolgokat hallottunk a tolmácsolásban, úgy hallottuk, hogy Bangladesh muzlim, muzulmán állam, de ez egy szekuláris állam, ahol muzulmán a többség. Nagyon nagy ország. Én már évek óta nyomon követem Banglades sorsát, Banglades alakulását. Hat évvel ezelőtt én vezettem egy missziót. Az előző az előző választásokon ott azért voltunk ott, hogy megfigyeljük a megfigyeljük a választásokat, és a London környéki régióban nagyon nagy a bangladesi kisebbség aránya, ezért is érdekel Banglades. Elnézést, nem értettem, hogy kivezette a missziót. A külföldi, donát, a külföldi adományokról szóló törvény miatt panaszkodott, Szerintem nem érdemes Oroszországgal összehasonlítani a helyzetet, hiszen Oroszország mindent megpróbál elérni azért, hogy ne alakuljon ki demokrácia. Bangladest viszont arra kényszerítették, hogy a különböző civil szervezetek finanszírozását csökkentsék. Banglades egy nagyon törékeny ország, nagyon nagy a népessége, nagyon sok természeti katasztrófa éri, komoly gond a gyermekmunka, nagyon sok gond van a munkakörülményekkel. A szélsőséges, a szélsőséges dzsihadista finanszírozás komoly gondot jelent, a Jamek pártot támogatják például, és ezt saját szememmel láttam, sokszor a tagállamokban is jelen van az, hogy jamaz politikusokat fizetnek meg nagyon jól, az ügyvédek védik a, védik a háborús bűnösöket, például a 71-es háború bűnöseit. szaudi arabiából Kuwaitból érkeznek pénzek, és ezek polarizálják ezt az országot, alapvetően ez egy mérsékelt szufi ország, és, a, és hagyományosan a vallás nem nincs jelen olyan nagy mértékben a politikában, mint más országokban. Tehát nem érdemes összehasonlítani a bangladesi kormány tevékenységét az orosz kormány tevékenységével. Egészen más kihívások elé néz Banglades, ők akaratuk ellenére kellett, hogy meghozzák ezt a törvényt. Véleményem szerint példaértékű Bangladesben a nők oktatása, a nők egyenlősége, ez egészen szokatlan az iszlám világban. Köszönöm, Tenok úr. Megköszönöm ezeket az észrevételeket Bangladessel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy arra kéne törekednünk, hogy legyen egy írott jelentésünk erről a misszióról. Talán azoknak kéne ezt kidolgozni, akik ott jártak, meg a titkárság tagjainak. És én úgy gondolom, hogy minden egyes missziónkról kéne írni egy ilyen kis rövid írásos feljegyzést, és ez belekerülne a szakbizottság dokumentumaiba. A titkárság ezzel kapcsolatban az eddigiekben már kiváló munkát végzett, illetve ezen misszió előkészítését is kiválóan vise, végezte, végezte a titkárság. Kaszti úr, szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Nem akarnám, hogy bármi félreértés álljon fönn. Nem tudok tanukóra minden egyes szempontból egyetérteni. Egyrészt Az egyik tehát egy nyelvi kérdés. Hogy muzulmán államról van-e szó. Nos, az alkotmány alapján és a kisebbséggel való, kisebbség különböző nemzetiségi kisebbségek, kisebbségi csoportok képviselőivel való tárgyalás után világos kép alakult ki. Voltak éppen nyugodtan azt mondhatjuk, hogy az államvallás az, az iszlám. A kormányban, a kormány vagy a hivatalosságok minden egyházi vallásos befolyás alatt állnak, vagy pedig vallási jelleggel rendelkeznek. Ön, Tenó képviselő, az orosz és a bangladesi modell különbségéről beszélt a, mondjuk a civil társadalom külföldi finanszírozásának tekintetében. Persze nem lehet egyik, or, egyik országot sem teljesen összehasonlítani másikkal, mindig mutatkoznak különbségek, Valóban létezik egy általános szabályozás Bangladesben, amely a civil szervezetek külső, külföldi finanszírozását akadályozza meg. És ha nem is akadályozza meg, de nagyon megnehezíti a külföldi támogatást. Márpedig, hogyha nem állnak majd rendelkezésre eszközök, akkor ez meg oda vezethet, hogy ezek a szervezetek nem tudják tovább folytatni tevékenységüket. A kérdés tehát mindig az, hogy a hivatalos szervek, a hivatalos személyek akarják ezt, tehát hogy a civil társadalmat kvázi elfolytsak. Kérdés, hogy milyen szándékkal vezetnek be ilyen szabályokat, de minden esetre egy potenciális veszélyt látok lesekedni a civil társadalomra nézvést. Hogyha tehát a külföldről származó, a civil társadalmat, a civil szervezeteket szolgáló finanszírozást korlátozzák, akkor ez komoly hátrányokkal jár. Ezért egy általános szabályra volna szükség, és találkozunk során találkozóink sorában a civil szervezetekkel való találkozók is szerepeltek. De például az emberi jogok védelmét szolgáló bizottság. Ez egy állami szerv, vagy egy kvázi az állam működésében szerepet játszó szerv, nem civil szervezet, ők is aggályukat hangoztatták a civil szervezetek finanszírozása kapcsán. Persze a terrorizmus elleni harc nagyon fontos, de nem szabad, hogy ezt azonos módon kezeljük, és mechanikusan arra használjuk fel a terrorista szervek finanszírozásának tilalmát, hogy a civil szervezetek finanszírozását összességében megakadályozzuk. Itt differenciáltabb, megkülönböztetőbb megkülönb megközelítésre van szükség. 1971 ben a bangladesi események során eh, egy sor eh, bűncselekményt követtek el, és eh, még mind a mai napig büntetlenek az elkövetők. Pedig a Nürnbergi ö, szervek... Ez. Tanuk úr, egy pillanat, Weidenholzer úr előbb kért szót. Azt hiszem, előbb le kéne talán zárni ezt a mini vitát tenokurral és aztán jön önni, ez így jó? Jó, tenokur. Azt hiszem, hogy ez egy félreértés volt. Én nem azt mondtam, hogy a háborús bűnösöknek nincsen, és most kikapcsolódott a mikrofon hanem azt mondtam, hogy nagyon uh, sokba kerülő specialitás, speciális uh, brit védőügyvédeket finanszíroznak az öbölmenti államokból jövő úgymond jóléti szervezetek, jótékonysági szervezetek, és a szalafista szervezetek a dzsamát és a dzsamáttal összekapcsoló terrorista szervezeteket finanszírozzák. Tehát nem arról van szó, hogy a legitim demokráciát szolgáló NGO-kat, NGO-k finanszírozását akadályozunk meg, hanem arról, hogy a öbölmenti államokban, a diaszporában élő bangladesiek, akik radikalizálódnak, hazautalnak pénzeket, és ezzel a szélsőségeseket finanszírozzák. Ez nem 20 évvel ezelőtt volt probléma, hanem most probléma, hiszen ez egy új törvény, de semmiképpen nem hasonlítható össze Oroszországgal a helyzet. Persze, a bangladesi társadalom 90%-a muzulmán, ez megjelenik a társadalom életében, de az alkotmány szekuláris, nem úgy mondjuk, mint Pakisztán, is. éppen ezért fontos, hogy ezt a megkülönböztetést lássuk, és a bangladesi állam szekuláris voltát megőrizzük. Azt hiszem egyértem, hogy ki mit gondol, akkor most Weidenholzer úr jön. mit én is úgy gondolom, hogy Banglades teljes, nagyon fontos partnerünk. És hogy példa értékű lehetne a fejlődés szempontjából az, hogy ez egy jelentős muzulmán többséggel lévő ország szekuláris alkotmányos viszonyok között él, példaértékű lehet más országok számára. Teljesen egyetértek tehát azzal, hogy kevés olyan állam van, amelyekre jobban kellene koncentrálnunk, mint Bangladesre. De úgy gondolom, hogy a Foreign Donations Act az a törvény, amely a, kül, a civil szervezetek külföldi finanszírozását korlátozza, másként szemlélendő, hiszen képviselőink Bangladesben nyomatékkal utaltak arra, hogy itt valószínűleg a gyereket is kiöntik a fürdővízzel, túlzásokba esnek, és olyan civil szervezetek támogatása is megnehezül, amelyek semmilyen módon nem köthetők a terroristákhoz. Arra is szükség lehet, hogy egy biztonsági partnerséget építsünk ki, hiszen komoly biztonsági érdekeink vannak a régióban, és ezért úgy gondolom, hogy ezek a kérdések, amelyeket Tenó kollega felvetett, más szempont alapján kellene megvizsgálni őket. Meg kellene tehát akadályozni, hogy a nem terrorista szervezetként számító civil szervezetek finanszírozása megnehezüljön de négy szemkor szívesen megvitatom még tanuló kollégával ezt a vitát, hiszen voltak éppen azt gondolom, hogy ugyanazt gondoljuk, de mindig az a kérdés, hogy mely szervezetekkel, csoportokkal működünk együtt, és nagyon fontos, hogy a mérsékelt muzulmán szervezetekkel fent tudjuk tartani a kapcsolatot és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy olyan jelenségek, olyan folyamatok történjenek, mint más arab országokban, ahol eleinte mérsékelt eh, muzulmán szervezetek radikalizálódtak. Ezt egy fél óra múlva aztán a meghallgatás során úgyis még részletesen megvitatjuk majd ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Most a külügyi szolgálat képviselőjének adom meg a szót Thomas Nicholson úrnak, de csak nagyon kicsi időre, mert elhúzódott a vita. Ő a Bangladesért felelős, illetve Ázsia más országaiért felelős külügyi szolgálati szakértő. Köszönöm elnök hogy megpróbálok én is rövid lenni. A delegációhoz hasonlóan minket is aggasztanak a bangladesi közelmúlt eseményei, a diszkriminatív környezet, a célirányos eljárások, a tömeges gyilkosságok és letartóztatások. Úgy gondolom, hogy a megnevezett politikai pártok közti párbeszéd éppen ezért nagyon fontos lenne ez valóban aggodalomra ad okot. De azt is hallottuk ma a beszélgetés során, hogy nagyon sok területen szükséges, hogy együttműködjünk Bangladessel, hiszen sok közös érdekünk van, jó a kapcsolatunk, például kereskedelem terén bizonyos szempontokból, ahogy ennek is említették, modellértékű a szerepe az országnak a közös biztonságpolitikai, éghajlati és egy sor egyéb közös érdekünk van, és mindezért nagyon örültünk annak, hogy a parlament látogatást tett az országban. Kulcsfontosságú, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk az országgal, és szeretném elmondani, hogy a külügyi szolgálat és a bizottság e héten jár egy delegációval Bangladesben, egyebek között a a fejlesztés, kereskedelem és emberi jogok kérdéseit tárgyalják meg. Tehát a kapcsolatban maradás az továbbra is fontos. A közös kérdéseket kell megvizsgálni a közös fenntartásokat, de ugye lehetőséget adnak a kapcsolatok arra is, hogy megtárgyaljuk, felvessük azokat a problémákat, amelyeket mi aggodalmasnak tartunk. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a következő hetekben, hónapokban kapcsolatban maradnánk a e kérdésben is. Köszönöm, Nikelson úr. La palabra. Most pedig a nagykövetségnek adom meg a szót. Meghívtuk a nagykövetet, ahogy ezt szoktuk tenni, amikor harmadik országról beszélünk. Jelenleg Gevben van a nagykövet, a CEDO ülésen van. Párvin asszony képviseli a mai napon a nagykövetséget. Hogyha hozzá kíván szólni, akkor kérem ezt most tegye meg, és érdekelne, hogy Bangladesnek mi az álláspontja a CEDAO-val kapcsolatban. Fentartják a ö, fenntartásaikat, vagy, ö, ezt a, egy, vagy egyetértenek vele? Thank you, Madam Chair, for giving... Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy én is szót kapok. A követségünk nevében szeretném az Emberi Jogi Szakbizottságot arról tájékoztatni, hogy milyen örömünkre szolgált az, hogy a háromfős delegáció Krisztián e, e, Drán Bréda vezetésével február 16-20-a között Bangladesben járt. Megerősítjük azt, hogy az Európai Unió az országunk hagyományos kereskedelmi partnere, és szeretnénk továbbra is, hogyha a gazdasági fejlődésben az útunkat az Európai Unió elkísérné, hiszen szeretnénk valóban a szekuláris demokrácia a fejlődés modelljévé várni. Két állásfoglalása is van az EP-nek. Bangladesről január 16-án és szeptember 18-án fogadták el a tavaly évben. Ebben megismételték, hogy fellépnek az, hogy elítélik az országban a nem demokratikus és erőszakos ereket. A bangladesi helyzet alapján elmondhatjuk, hogy a BNP és a, a Jamad Blid a politika nevében szervezi tevékenységét, ártatlan embereket ölnek meg a legkülönbözőbb brutális formában. De a bangladesi nép az életük, életét, normál tevékenységét ezen erők fellépése ellenére folytatja, és a kormány élvezi az emberek támogatását. Elnök mondja, hogy ön is tudja, a fenntarthatósági megállapodás elfogadását követően több fontos lépést tett Banglades annak e, érdekében, hogy a munkavállalói jogok és a kutatás fejlesztés terén jelentős előrelépések legyenek. Szakpolitikai intézkedések, administratív reformok a munkavállalói jólét és munkavállalói jogok jelén jelentős előrelépés történt tavaly, október 20-án itt Brüsszelben és különböző érintett felekkel egy közös megbeszélésünk volt és nagyra értékelték az előrelépést. A, a Dakari eh, K plusz F gyárak látogatása során megállapították, hogy javult a helyzet a felügyelet, a konzultáció terén. Szeretném elmondani végül, hogy mint mindig most is várjuk, hogy aktív kapcsolatban maradhassunk az Európai Unióval a kereskedelemfejlesztés vagy demokrácia terén, akár kétoldalú, akár globális eh, szinten. Úgy gondoljuk, hogy közös érdekünk ez. Gracias. Köszönöm. Kicsit tovább tartott ez a vita, mint ahogy terveztük, de nagyon érdekes volt. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a, azoknak a képviselőknek, akik Bangladesben jártak, köszönöm a munkájukat. Fontosnak tartom azt, hogy azok, akik oda, odautaztak Bangladesbe, továbbra is kapcsolatban maradjanak Bangladessel a következő hónapokban, és várjuk tőlük a folyamatos tájékoztatást, illetve fontos az is, hogy kapcsolatban maradjunk a külügyi szolgálattal, és valamilyen módon a bangladesi nagykövetséggel is meg kell őrizni a kapcsolatot, hogy folyamatosan halljuk a fejleményeket. Most pedig az emberi jogok és a technológia témájára térünk rá, a hálózati behatoló rendszerek és a megfigyelési rendszerek emberi jogokra gyakorolt hatása harmadik országokban. Ez a témánk, ez a következő jelentésünk. Akiknek el kell menniük, azok elhagyhatják a termet. Skákev. Eh, les recuerdo que empezamos... Nos, Január 21-én kezdtük meg a munkát, amikor az Intával együtt közös meghallgatást szerveztünk. Szeretnék köszönetet mondani Szkálke asszonynak, aki elkezdte már a jelentés kidolgozását. A módosítók benyújtásának határideje március 23-a déli 12 óra, és most tényleg megadom a szót Szkálke asszonynak, kérem ismertesse a jelentés tervezetet. Thank you very much, Madam Chairman. Um, dear Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Világos, hogy a technológia és az emberi jogok, de különösen a, a behatoló és megfigyelési rendszerek kérdését az ö, sürgős megtárgyalna. A nagyléptékű hekkelések az elmúlt hetekben több milliárd SIM, SIM kártya adatait adatainak átadására, illetve az adatok eltűnésére, meglopására adott alkalmat. Ez teljes, teljes mértékben illegális, és az emberek magán szférához való jogát globálisan aláássa. Ez rendkívül fájdalmas jelenség. Ezek a beavatkozások különös hatással vannak, illetve különösen ellenzéki vezetőket, újságírókat, médiaszereplőket érinti. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak súlyos biztonsági kihatásai is ennek, de ez nem a mai nap témája, de úgy gondolom, hogy valóban ez is megérdemelte ebben a házban egy szélesebb körű vitát. Tisztában vagyok abban, hogy nagyon fontos, hogy okosabb és aktuálisabb jogszabályok kidolgozásában az EU vezető szerepet vállaljon annak érdekében, hogy az egyetemleges emberi jogok és az alapvető szabadságjogok terén a technológia forradalmi hatásának idején is megfelelő védelmet tudjunk biztosítani. A lépéseket már teszünk előre, és úgy gondolom, hogy a, az önök és a Kereskedelmi Szakbizottság közti közös meghallgatás is e, a múlt hónapban különböző szakértők meghallgatásával ehhez járult hozzá. Nem csak pessimizmusra van azonban okunk, hiszen az új technológiák lehetővé tették, hogy virágozzanak az alapvető jogok és az információhoz való hozzáférés, szólásszabadság, a gyülekezési jog. Mindennek eh, igen eh, részletes dokumentációja is van, és mindez segíti az átláthatóságot és a beszámoltathatóságot. Igaz azonban az is, hogy a technológiai rendszereket egyre inkább az elnyomásra használják, a tömeges eh, megfigyelés aránytalan és nem felel meg az emberi jogok tiszteletben tartásában. A hackerek, a, a megfigyelés, nyomonkövetés szintén mind súlyosan befolyásolja az emberi jogokat. Ahhoz, hogy megértsük és megfelelően tudjunk foglalkozni mindazzal, ami kockán forog, és lássuk, hogy milyen intézkedésekre van szükség, ahhoz a, mind a technológiai ö, specifikációkat, mind pedig a környezet dinamikáját és részleteit meg kell vizsgáljuk. Csak ezekkel együtt lehet okos megoldást kidolgozni. A politikai vezetés pedig azt jelenti, hogy a nemzetbiztonsági kérdéseket el kell kerülni, hogy a nemzetbiztonsági kérdéseket mindig érvnek vagy kifogásnak használják fel arra, hogy az emberi jogokat aláássák. Az Európai Uniónak példaként kell élen járni, és ezt a fajta képet minden külpolitikai, kereskedelmi, emberi jogi párbeszédi megmozdulásában, fejlesztési programokban integrálnia kell, a csatlakozási tárgyalások során is. Proaktívan segítenünk kell, hogy eszközöket fejlesztünk ki, terjesztünk tudást az emberek körében, hogy meg tudják védeni magukat. Rendkívül fontos, hogy megtanítsuk az embereket arra, hogy hogyan tudják biztonságosan használni, segíteni az eszközök használ, használatát, hogyan tudják kezelni azokat a dokumentumokat, amelyek az emberi jogsértésekre vonatkoznak. A bíróságokat is meg kell tanítani arra, hogy ezeket a dokumentációkat hogyan lehet felhasználni az igazságszolgáltatás fejlesztése érdekében is. Az Európai Unió e területen még nem kapott vezető szerepet, sem politikai értelemben, sem pedig a tekintetben, hogy nagyon sok Európai Uniós technológiát alkalmaznak a tagállamokban az emberek jogainak aláásására. Ez egy több milliárd dolláros ágazat. Az ágazat érdekében és az okos jogszabályok az alkalmazásokra vonatkozóan nagyon fontos kérdés, és nem csak kormányzati kérdés az exportokra, a veszélyes technológiák exportjára vonatkozóan is fontos, hogy a tömegmegfigyeléses technológiák, hekkelésre alkalmas technológiákkal való visszaélést meggátoljuk, de nem szabad gátat vetni a technológiák fejlesztésének. Meg kell kérdőjelezzük az EU normákat, például a megfigyeléses képességek, ami a telekomhálózatoknál például követelmény. De lehet a, a jogállamiság keretein kívül ha, is használni, ott viszont egészen más hatása van ezeknek a, a e, berendezéseknek. Tehát van egy ilyen e, műszaki e, kiskapu, amit a hírszerzések, rendőrség, kormányzás, kormányzatok folyamatosan nyitva tartanak, és ez nagyon komoly probléma az emberi jogvédők számára. Meg kell ezen kívül vizsgálni azt is, hogy hogyan foglalkozhatunk a szoftverrendszereink sérülése, sérülékenységének folyamatos veszélyeztetettségével, ezzel folyamatos módon vissza lehet élni. Egyre erősebben látható a, cenzú, a kormányok által cenzúrálás, tömeges megfigyelés világszerte igaz ez. Ezeket az, intéz, eh, ezeket az intézkedéseket tulajdonképpen a nemzetbiztonsággal próbálják legitimizálni, de az internet eh, irány, eh, irányítási fórumokon is, az ITF, ITU és egyéb fórumokon. És itt is tehát politikai kontextusban is szükség van arra, hogy az EU vezető szerepet kapjon. A különböző lehetséges intézkedések tükrében az okos politikák megfogalmazásánál nem szabad, hogy károsítsuk a technológiák legitim használatát. Nem szabad aláássuk a kutatást amikor a technológiák részleteit vizsgáljuk, de biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. A múlt havi szakértői megbeszélés alapján az internetre feltettem a civil társadalom számára vállalatok, hackerek, szakértők, mindenki számára a világ minden pontján egy tervezetet, hogy áruljanak hozzá, mondják el gondolataikat arra vonatkozóan, hogy hogyan is álljon össze ez a jogszabály. Nagyon várom, hogy együttműködhetek a kollégákkal, is, hogy ezt a tervezetet, ami előttünk van, továbbfejlesszük. Március 23-a a módosítók benyújtásának határideje. Uh, Köszönöm szépen, Sárki asszony. Azt hiszem, hogy kiváló az az ötlet. Pontosan. Ez, ilyen kérdésekkel kéne, hogy foglalkozzon a mi szakbizottságunk. Nem tudom, hogy árnyék jelentéstevők vannak-e, akik szeretnének hozzászólni. Weidenholzer úr itt van. De van itt valaki, aki szeretne hozzászólni? Zsibúr parancsolja. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. A mai napom én helyettesítem az árnyék jelentéstevőt, Godlive asszonyt. Ő sajnos személyes okoknál fogva nem tudott eljönni a mai ülésre, és megkért arra, hogy kimentsem őt. Ugyanakkor szeretnék néhány szót szólni arról, hogy hogyan vélekedik Godlive asszony a sáke jelentésről. Említette az információs technológiai forradalmat, illetve az emberi jogok kapcsolatát a jelentéstevő. Ez egy rendkívül aktuális téma. Nagyon sok kérdést vet fel ez a téma. Egy ilyen információs vagy informatikai forradalom során nagyon oda kell figyelni arra, hogy mire használjuk fel ezt a technológiát. Nem csak fejlődési céljai vannak ennek ugyanis, hanem sajnos az emberi jogok, az emberi jogi aktivisták ellen is felhasználják ezeket a technológiákat. Godlieb Quisthut asszony szeretnék köszönetet mondani Sáki asszonynak, aki egy nagyon átfogó és kiegyensúlyozott jelentést készített. Azért fontos ez a jelentést, mert a digitális biztonság és a szabadság kérdése ki kell, hogy egészítsék egymást a civil társadalmi szervezetek aktivistáit is védenünk kell, az emberi jogi aktivistákat és a független újságírókat is. A magánélethez való jogot is védenünk kell. A gyülekezési szabadságot szintén meg kell őrizni az interneten. A különböző digitális platformoknak fontos szerepe lehet, például az autoritár rezsimekben is, át, az elmúlt években látható volt, hogy a digitális szabadság milyen fontos szerepet játszik ilyen helyzetekben, és a civil társadalom is aktívabb ezen a területen. Ezért nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a digitális formában is a gyülekezési szabadságot, és semmiféle cenzúra nem lehet nem kerülhet sor. Nagyon fontos, hogy hozzáférjünk az emberi jogi párbeszédről szóló dokumentumokhoz. Fontosnak tartom azt is, hogy a különböző technológiák importjára, importjának következményeit is feltárjuk, milyen következménye lehet mindennek. Egyensúlyra kell törekednünk, hogy a negatív következményeket elkerüljük. Ezek a technológiák szükségesek nagyon sok országnak a fejlődésükhöz. Az Európai Parlament vezető szerepet játszik a szabadság és emberi jogok kérdésében, illetve a digitális szabadság eh, jogok kérdésében és biztonság kérdésében. A mi feladatunk az, hogy az IKT-t ne lehessen felhasználni a tömeges megfigyeléshez, a emberi vagy szabadságjogok megkurtításához, vagy a különböző aktivistákkal szemben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Gribur, Weidenholzer úr következik. Köszönöm szépen. Rövidre foghatom magamat. Úgy gondolom, hogy nagyon részletes a jelentés. Figyelembe veszi az elmúlt meghallgatás tanulságait azt mondhatjuk róla, hogy state of the art tükrözi az eszmecserét, a vitát. Talán érdemes volna a LIBE szakbizottságban zajló párhuzamos vitával kapcsolatot teremteni, amely a digitális habas corpus törvény címszó alapján ugyanilyen irányban próbál észrevételeket tenni. Az a kérdés tehát, hogy az end-to-end -end, kódolás hogyan lehet végrehajtható, hogyan lehet tehát a személyis adatokat jobban védeni. Utalok persze arra is, hogy itt egy hatalmas gazdasági ágazatról is szó van, és ezért ezen okoknál fogva valószínűleg nem elegendő az ipar önszabályozására hagyatkozni, hanem bizonyos területeken igenis jogszabályokat kell követelnünk. Egyetértek Sáke asszonyjal, hogy az Európai Unió ezen a területen speciális vezető szerepet játszik, és globálisan is láthatóvá kell tennünk magunkat, ha máshol nem, akkor ebben a kérdésben mindenképpen köszönöm. Sí, muchas gracias, señor Panzeri. Köszönöm szépen, Panzeri úr. Molto, molto brevemente. Nagyon röviden csak. Az itt elhangzott vita alapján, amelyet már lefolytattunk, és a technológiai negatív és pozitív hatásait figyelembe véve, a személyiségi jogok hatására gondolok, tehát arra volna szükség mindezt figyelembe véve, hogy bevezessünk egy új koncepciót, a technológiai demokrácia koncepcióját. Mire gondolok? Arra, hogy új normákat kell meghatározni. Persze ez nem könnyű dolog, hiszen összességében egy teljesen új jelenséggel állunk szemben, bár ha már ez most már hosszabb ideje kísér bennünket, de mégis csak új jelenségről van szó és éppen ezért új kritériumokat kell kialakítani, amely meghatározza a digitális demokrácia feltételeit, biztosítva, hogy a technológia ne sértse az emberi jogokat és az alapjogokat. Ezt a szempontot javaslom kidomborítani. Köszönöm. Sárki asszony, nem tudom, hogy kívánna reagálni. Madame Sargentini, we didn't Perdón, señora Sargentini. Elnézést, Sargentini asszony. Ne aggódjon, megkapja a szót, akárhányszor kéri, mindig megadom. Köszönöm szépen, állok asszony. Skráke asszony jelentése jókor jön, aktuális. Örülök, hogy ezt a vitát lefolytatjuk. És úgy gondolom, hogy helyes kihangsúlyozni, hogy az átfogó nyomonkövetés és felügyelet mindig aránytalan. De ne felejtjük, hogy múlt évben Snowden második helyen szerepelt a Szaharov jelöltek között itt a tisztelt házban. És figyelembe véve, hogy a Charlie Hebdo után a biztonság és a nyomozásról szóló vita ismét a figyelem homlokterébe kerül. Nos, mindezt figyelembe véve azt gondolom, mi nem jó példával járunk elől. Hogyha a miniszterek, a bel- és igazságügyi miniszterek rigai eh, januári megállapodását veszük figyelembe, következtetését veszük figyelembe, azt láthatjuk, hogy azt mondják, hogy Snowden bejelentése óta az emberek egyre inkább decentralizálják az a védelmüket, a kódolásukat, és azt mondja a miniszterek tanácsának következtetése, hogy ez veszélyes, hiszen így kevésbé lehet az ő adataikat áttekinteni. Mi több azt mondják a következtetések, a tanács felszólítja a bizottságot, hogy vizsgálja meg azon szabályok bevezetésének lehetőségét, amelyek ezen kódokhoz való hozzáférést biztosítanák a hatóságoknak. Nos, hogyha így járunk el, hogyha Európában tehát az emberek egyéni netbiztonságát államilag konz, kon, ö, korlátoznánk, mit jelenten ez az emberi jogok védelmezői számára az egész világon? Úgy gondolom, hogy igenis nekünk, épp az Európai Uniónak jó példával kellene előti, előjárnunk. További kérdések. Exportszabályozás. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy az elnyomó rezsimeknek ne exportáljunk olyan <clears throat> szoftvereket, amelyeket felhasználhatnak a személyek elnyomására? Hiszen ugyanaz a szoftver, amelyel valakinek a személyes adatait át lehet gerebézni, át lehet vizsgálni, át lehet vizsgálni, gyakran ugyanez a szoftver egy másik felhasználásban a személyi adatok védelmét szolgálja. Éppen ezért a szoftver nem olyan, mint egy tank vagy egy <clears throat> muzsárágyú, hanem igenis többféleképpen lehet felhasználni. Éppen ezért tehát azt gondolom, hogy egyrészt akadályozzuk meg azt, hogy az európai cégek ne adják el a termékeiket az elnyomó rezsimeknek, de ugyanakkor hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az emberi jogokat védő szervezetek működhessenek, és ugyanezzel a szoftverrel dolgozhassanak akár. Úgy gondolom tehát, hogy az emberi jogokért harcoló szervezetek, aktivisták jogát meg kell erősíteni, és persze erről is szól a sáka jelentés és keresem az előadóval a lehetőséget, hogy hogyan lehet eh, megfogalmazni úgy ezeket a passzusokat, hogy ne tegyük lehetetlenni, hogy az európai szoftvereket az emberi jogi aktivisták is használják. Köszönöm, Köszönöm szépen. Örömmel tekintek az önökkel való együttműködés elébe. Látom, hogy sok felvetésük van nagyon sok mindent kell mondani, és persze a térfogata korlátozott, a hossza korlátozott ennek a jelentésnek. Judith Sargentini nek válaszolnék, nem könnyű ez a helyzet, nem könnyű a szabályozás, de hogyha megvizsgáljuk, hogy a kereskedelmi intézkedések területén mi mindent lehet tenni, azt gondolom, hogy a dual use, a kettős felhasználás meghatározása nem olyan problematikus, hiszen kés és kettős felhasználású lehet attól függ, mire használjuk. Ugyanez igaz a szoftverekre is. Tehát az export szabályokat megvizsgálva, egyéb iránt a kereskedelmi szakbizottsági tagságom okán az export szabályokkal is behatóan foglalkoztam, tehát az export szabályoknál azt kell megvizsgálni, hogy az európai cégek és a harmadik államokban lévő kormányok, rend és igazságügyi hatóságok, állami cégek, telekom cégek közötti kapcsolatokat vizsgáljuk meg, kereskedelmi kapcsolatokat vizsgáljuk meg, akkor, és ezeket esetleg korlátozzuk, akkor a rendszerek piacát szólítjuk meg. A Privacy International spy fájljait érdemes megvizsgálni, a spy fájlokat betekintést adnak um, ezen cégek, ezek nagy állami vagy államközeli cégek, hatóságok um, fellépésében, és gyakran ezen a rendszerek felhasználása tekintetében nincsen több, több um, értelmezési lehetőség. Egyértelmű, hogy elnyomó célra akarják őket használni. Persze a, az országokban belüli fejlődés, vagy a, a, a rendszerek felhasználása tekintetében lehet vita, de érintett államok tekintetében, hogyha valaki vevő, egyértelmű, hogy itt single use-ról van szó, nem kettős felhasználásról van szó, elnyomó célra akarják használni. De persze mindig különbséget lehet tenni a kutató között mondjuk, aki a szoftverhez keresi a hozzáférést, vagy más technológiához akar hozzáférni, és azon piaci szereplők között, akik tovább el akarják adni az állami hatóságoknak ezeket a szervezeteket. És jelenleg egy olyan rendszer működik, amelyben kvázi nincsen semmilyen engedélyezési elvárás. Nem eléggé átlátható rendszer, nem eléggé világos, hogy mely uh, szoftvereket adnak el, és ilyen módon már most is egy szürke zóna jött létre, olyan cégek eh, kereskednek a szoftverekkel, az európai szoftverekkel, akiket nem ismerünk, és bizony ezek gyakran eh, sötét üzelmekbe bonyolódnak. Tehát úgy gondolom, hogy a licensing requirement, tehát az engedélyezési eh, szabályok bevezetésével lehetőség lesz arra, hogy a kutatók, az emberi jogi harcosok között egyrészt az általuk való felhasználás között is, jó között a felhasználás között, amikor az emberek elnyomására használják a szoftvert, különbséget tudjunk tenni illetve azon esetek között, amikor bűnözői vagy terrorista hálózatok kezébe juthat a szoftver. Nagyon sürgető ez a kérdés, széles megközelítésre van szükség, ahol a biztonsági és a stratégiai kérdéseket is figyelembe kell venni, és Természetesen, hiszen itt az Emberi Jogi Albizottságban ülünk, az emberi jogi szempontok alapvető szerepet játszanak. Remélem, hogy jövő hónapban, amikor jövő hónapra, amikor a módosítókat kell benyújtani, sikerül majd a módosítók benyújtóival kompromisszumokat találni annak érdekében, hogy ne lőjünk túl a célon, de ne legyünk túl öm, puha kezűek a szabályozás területén, hiszen hát a status quo most elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, arra kérem a kollégákat, hogy működjenek együtt Sáki asszonynal a jelentés, illetve a vélemény kidolgozásában. Most pedig a meghallgatás következik. Vallás és lelkiismereti szabadság. A keresztények és egyéb vallási kisebbségek helyzete a közel-keleten. Azért gondoltuk, hogy megszervezzük ezt a meghallgatást, mert úgy véljük, hogy rendkívül fontos elemezni azt, hogy mi a helyzet a közel hiszen gyakorlatilag hiányzik a vallás és lelkiismereti szabadság nagyon sok közel-keleti országban. A egyes országok helyzete ugyan eltérő, és egyértelmű, hogy üldözik a kisebbségeket, legfőképpen a keresztény kisebbségeket. 2013-ban a tanács a vallás és lelkiismereti szabadsággal kapcsolatban fogadott el iránymutatásokat az Európai Unió számára de a vallás és lelkiismereti szabadság az emberiség régi vágya, és sajnos még mindig nem valósult ez meg nagyon sok országban. Jelenleg a közel-keleten nagyon bonyolult a helyzet. Múlt héten a Daesh terrorista csoport 21 egyiptomi kopt lefejezését mutatta be egy videón és Strasbourgban néhány héttel ezelőtt Raif Padaui szabadon bocsátását kértük Szaúd-Arábiában. Újságíró és blogger, a különböző politikai, vallási és szociális kérdésekkel foglalkozott, ezeket fogalmazta meg, és a rezsim ezt túlságosan támadónak érezte, ezért ezer korbács ütésre ítélték. A terrorista, a terrorista szervezetek közel-keleten egyre nagyobb területeket tartanak ellenőrzésük alatt. Az Európai Parlament az ezen a régióban elkövetett emberi jogsértéseket elítélte az elmúlt hónapokban. A mai napom a Marsreg delegációval együtt fogjuk levezetni ezt a meghallgatást, mert Szamátiász asszony a társelnök. Olyan személyeket hívtunk meg, akik elkötelezett hívei és védői a lelkismereti és vallás szabadságnak. Neura Samur testvér van itt, aki a szíriai jezsuitáktól jött, Daniel Hoffman van még itt, a Middle East Concern szervezetből, ő a általános helyzetről fog beszélni, aztán William Spencer is itt van. Az Emberi Jogi Intézmény elnöke, Smith asszony is itt van, az International Criminal Justice Program igazgatója, No Peace Without Justice, és Eszten Kadenberg is itt van az Open Doors international tól Murade Buseif atya is itt van, a, az aleppói jezsuita misszió elnöke volt, és egészen közeli kapcsolatban van a mindennapi szörnyű valósággal. Nem szeretném hosszú ereszteni, úgyhogy meg is adom a szót Laura Samur, Nauer Samur úrnak 15 percre. c'est un honneur et une joie d'être parmi Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a körükben, köszönöm a meghívást. Nagyon bonyolult a helyzet Szíriában, ezt előre bocsáthatom. Négy éve tart a kegyetlen helyi háború, ennek rendkívül súlyos regionális és nemzetközi következménye is vannak rendkívül sok az fegyveres csoport, nagyon sokféle szereplője van ennek a fegyveres konfliktusnak, az egész országot az egész országot behálozza ez a szörnyűség, nagyon kevés, a, nagyon kevés az újságíró a helyszínen, ezért nem ismerjük a pontos tényeket, nagyon nehéz fölmérni, tehát hogy pontosan mi, mi történik. Az elmúlt négy év az elmúlt négy év eseményeiről csak utólag tudunk most elgondolkodni, de ez csak egy abstrakció, rendkívül bonyolult ma az élet Szíriában. Most pedig most pedig szeretnék arról beszélni, hogy mi hogy éljük meg azt, ami Szíriában jelenleg van. Nincs nincsenek határai annak, amik ott, ami ott folyik. Nagyon sok más keresztény és muzulmán módjára keresztény módon megpróbálok arra a kérdésre válaszolni, hogy hogyan lehet kitartani. Vagyis, hogyan tarthatjuk fenn az emberi méltóságot embertelen körülmények között? Én, mint keresztény, hogyan hogyan tehetek valamit a halál közelségében, a források teljes hiányában. Nem akarok, nem, nem az igazi keresztény választ tudom megadni, hanem az én válaszomat. Ez csak egy válasz, egy lehetséges életmód. A szíriai események 2011 tavaszán kezdődtek, először tüntetésekkel, utána pedig folyamatosan és fokozatosan erőszakba süppett az ország. Ez a válság globális válság, politikai jellegű, de nem csupán, szociális és gazdasági dimenziója is van. illuzórikus volt azt gondolni, hogy stabilitás volt Szíriában, hiszen már a háború előtt is hiányoztak a struktúrák, nem volt lehetséges az állam modernizálása. És ki is alakult íme a válság. Először is arról szeretnék beszélni, hogy mi is ma, milyen is ma a realitás Szíriában, eléggé fekete kontextust szeretnék erről beszél, ö, szeretnék felvázolni minden megváltozott. A félelem, a nyugtalanság, a bizonytalanság, a szenvedés a mindennapok részét képezi. Senki nem tudta elképzelni, hogy idáig jutunk, nem tudtuk elképzelni, ilyen tragikus helyzet alakult ki. Szíriában ma már nincs olyan hely, ahol az ember nyugodtan lehet, ahol nem ér el minket az erőszak és az atrocitás. Ilyen hely már nincs. Nincsenek hivatalos statisztikák, csak becslések, de valószínűleg 210 ezer halálos áldozata van a konfliktusnak, ebből 15 ezer gyerek, és 1 millió a, a sérültek száma. Valószínűleg ezek helyes adatok, de ebbe nem vettük bele az eltűnteket, azokat, akiket letartóztattak, elraboltak. A becslések szerint 7,6 millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja otthonát. Általában semmit nem tudtak magukkal vinni. Egy szál ruhában hagyták el tehát otthonukat. Mindenre szükségük van ezeknek az embereknek, mindent meg kell adniuk. Adni nekik. És körülbelül 12,2 millió azoknak az embereknek a száma, akik elvesztették azt a lehetőséget, hogy méltányos körülmények között éljenek, tehát nincsenek meg az alapvető élelmiszereik, az élethez szükséges alapvető dolgaik. A szír lakosság kétharmada az egészségi küszöb alatt él és ott vannak még a szomszédos országokban menekült emberek, Libanonba, Jordániába, Észak-Irakba, Törökországba, Egyiptomba, Algériába is menekültek a szírek, fél millióra tehető a számuk. Őnekik is mindenre szükségük van, semmiük sincs. A bűncselekményeknek rendkívül magas a száma Szíriában. Embereket rabolnak el, fosztogatnak, pénzért ölnek, váltságdíjat kérnek az emberek, a bűnözők. Ezek, ez egy új jelenség, erre nem volt példa korábban a szírtársadalomban. Eltűnik mindaz, ami szükséges az élethez, az összes infrastruktúra, a kórházak, az iskolák, és folytathatnám, és a közszolgáltatások is eltűnnek. A kapacitás, a korábbi szír kapacitás felénél járunk most ezen a területen. A radikalizmus is egyre növekszik, és a vallási fundamentalizmus. Nagyon sok radikális iszlamista csoport van a Daesh, a Nusra, az iszlám front, akiknek van egy iszlám állam projektje. Változik a cél, de az biztos, hogy politikai iszlámot jelöltek meg célul, ezt, teljes, ezt a teljes szír területen, illetve a teljes régióban meg akarják valósítani. Ők kormányozzák ma az úgynevezett felszabadított zónákat. Nem tudom, hogy ezek valóban felszabadított zónák-e és a nemzetközi környezetben azt szokták mondani, hogy a mérsékelteket kell támogatni. Én szír vagyok, próbálok objektíven fogalmazni, de van ilyen? Vannak még mérsékeltek? Nem azt akarom mondani, hogy régen ilyen nem volt. A kérdésem az, hogy ma van-e még ilyen, hogy mérsékelt. Az is biztos, és ez is, is megéljük, hogy nagyon lokalizált ez a véres háború, Szíriában helyezkedik el, Irakban is ugyan, Irakban is van hatása, de a teljes régióban észlelhető a következménye, illetve nemzetközi szinten is. Tehát nemzetközi szinten is mindenkire hatással van ez a háború. Ezt különböző szemszögökből lehet vizsgálni, megélni lehet polgárháborúnak is hívni, de kurd, török, vagy síta, szunnita, vagy kelet-nyugat konfliktusnak is föl lehet ezt fogni. Van egy véges sötét dimenzió, és itt keresztényként beszélek, ez pedig a keresztény közösség bizonytalansága, nyugtalansága minden szír nagyon rossz helyzetben van, a szenvedés általánossá vált. De a radikális iszlamizmus miatt és a szomszédos országokban elszenvedett áldozatok miatt, Irakban, Egyiptomban volt ez, a szírkeresztények még nyugtalanabbak, még jobban félnek, mint a más közösségbeliek, a más vallásúak Szíriában. valójában csak a szélsőséges mozgalmak által ellenőrzött régióban ők a célpont, az igazi célpontok. Három nappal ezelőtt is volt Szíriában ilyen támadás. A keresztényeket, nem csak a keresztényeket, hanem más közösségeket is veszélyeztet ez, a liberális szunnitákat is, mert a radikális fundamentalisták, fundamentalisták a manicheizmuson keresztül látják a világot, úgy gondolják, hogy ők jelentik az abszolút igazságot, a másik oldalon vannak azok, akik nem értenek velük egyet, és őket meg kell semmisíteni, hiszen ők testesítik meg az igazi rosszat. A keleti keresztények, a szír keresztények jelentik a gyenge láncszemet a társadalomban. Ezért nagy a valószínűsége annak, hogy ők szenvedik el az összes negatív következményt, mégpedig sokkal élesebben, mint a többiek. Ezért nagyon komoly próbának vannak kitéve a szírkeresztények, elidegenülnek. Otthon vannak, de külföldiként idegenként kezelik őket. Én azt gondolom, hogy rend, hogy körülbelül 95%-a a szír keresztényeknek elmennem a Szíriából, ha ezt megtenni. Vagy a dicsőséges múltra gondolnak vissza ezek a keresztények, vagy a jövőre gondolnak, de a jelen nem létezik számukra, és ez nagyon nagy kár. Ez nagyon nagy probléma. Ma Szíriában mindenki tudja, hogy a halál banális, bárkivel megtörténhet, bármikor, bárhol. Szíri, ez egész országban, Szíria teljes, rész, teljes egészében. Drámai a helyzet. Van-e helye még a reménynek? Hogyan tartsunk ki? Ez az én kérdésem. Ilyen embertelen körülmények között hogyan lehet kitartani? a sötétség mélyéről lehet-e még reményünk? Hogyha olyan reálisan és praktikusan akarom, vagy pragmatikusan akarok gondolkodni, mint ahogy szoktam, akkor, szoktam, akkor azt kéne mondanom, hogy már semmit sem lehet tenni. Semmit. De hívőként, keresztényként, papként nincs jogom, hogy ezt mondjam. Ott, ahol már semmit nem lehet tenni, ott kell mindent újra újjáépíteni. Mindent. Hogyan lehet ezt megtenni? Most itt kell invenciózusnak lenni, hogy valamiféleképpen utat tudjunk nyitni. Mint Szíria Zsuita, mi megpróbáltunk valamit tenni, és próbáltunk utat nyitni. Aleppóban, Homszban és a legnagyobb szírvárosokban jelen vagyunk. Van egy rezidenciánk, tehát ott vagyunk közvetlenül, és kinyitottuk az épületeinket, fogadjuk az embereket. Négy év háború után 28 ezer családot segítünk. Ők megkapnak egy élelmiszer kosarat, illetve nem élelbe, élelmiszerben is segítséget nyújtunk, tehát családoknak, embereknek segítünk, normális embereknek, nem tudom, mit jelent egyébként az, hogy normális. Tehát kinyitjuk a központjainkat, hogy a betegeket segítsük, akiknek krónikus betegségük van, akik már nem tudják megvenni a gyógyszereket, az alapgyógyszereket. És megpróbáljuk szolgálni azokat is, akik, akiknek orvosi szükségleteik vannak, a kórházakban is vannak referenseinknek. A gyerekeket is segítjük, a gyerekeket traumatizálta a háború, több ezer gyerekről beszélünk, úgyhogy velük is kell valamit tennünk. Nek, számukra is megnyitjuk a központjukat, és a központjainkban körülbelül, körülbelül 6000 gyereket segítünk pszichoszociális eszközökkel, illetve megpróbáljuk őket is felzárkóztatni, iskolai felzárkóztatást is végzünk és megpróbáljunk, megpróbálunk különböző tevékenységekkel bevonni a közösségünkbe a felnőtteket is. Nem csak a keresztényeken segítünk, hanem mindenkin, aki rászoruló. Szír testvéreink több mint 90%-ban muzulmánok, de őket is segítjük. Tehát nem reklámozni akarjuk a kereszténységet. megpróbálunk valamit elérni, megpróbálunk utat nyitni, hogy ki tudjunk tartani. Nem a politikusok módjára próbálunk politizálni, hanem azt próbáljuk elérni, hogy elmondhassuk, hogy a szírek szenvedése szenvedése miatt, meg, szenvedésük miatt megérdemlik, hogy odafigyeljünk rájuk. A mindennapi szíreken próbálunk segíteni, akikkel nap mint nap találkozunk az összes szírvárosban. Ezek, ez egy csendes tömeg, aki nem tudja kifejezni magát, nem, tudja, nem tud hangot adni a szenvedésnek. Sajnos a szírek ma csöndben vannak, nincs meg az a hangjuk, amivel elmondhatják, hogy mennyire szenvednek. a szolidaritásra van szükség, amely nem, tartja, nem veszi figyelembe a demarkációs vonalakat, és ezek a demarkációs vonalak néha néhány méterre vannak csak. Sokan nem tesznek semmit, mert úgy gondolják, hogy képtelenek bármire is. Egyedül én sem tudok semmit tenni, de együtt, és itt megint a szolidaritásról van szó, amely átnyúlik minden határon, együttesen tudunk valamit tenni. Reméljük, hogy ki tudunk tartani, azért, hogy legyen értelme mindennek, amit teszünk, és szeretnénk, hogyha tudnák azok, akik szolidaritásuknak adnak hangot, hogy, tudat, hogy ö, kitartunk, és nem engedünk annak a kísértésnek, hogy feladjuk a harcot. Köszönöm. Merci beaucoup, mon père. Euh, euh, maintenant, je donne la parole à Daniel. Köszönöm szépen, Daniel Hoffman következik. Aussi, maximum 4. Thank you for this uh, opportunity. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk ma délelőtt a panel részeként is, és uh, erről a nagyon fontos kérdésről beszélhetünk. Ahogy elhangzott, a Merit Concern keresztény hálózatban dolgozom, közel-kelet és észak-afrikai országokban működik. 22 évvel ezelőtt alapították a vallásszabadság régióban való terjesztése érdekében. Közvetlen tevékenységi célpontunk a keresztény közösségek, de természetesen a vallás és hite és lelkismereti szabadság kérdését mindenki körében támogatjuk a helyzetet szeretnénk nem csak a keresztény, de más közösségekben is javítani, olyanokban, ahol hasonló problémák merülnek fel. Ha megnézzük a régiót, akkor a keresztény közösségek közel-kelet Észak-Afrikán általában három régióban jelennek meg, így osztjuk mi fel. Az első, Észak-Afrika döntő része, Tunézia, Jemen, Szomália, az egyház itt viszonylag kicsi néhány százan tartoznak bizonyos országokban, de Algériában például mondjuk néhány tízezren vannak az egyházban. A keresztény közösség egészét az iszlámból átért eh, személyeknek tekinthetjük. Vannak olyanok, akik harmadik generációs átértek már, tehát a nagyszüleik voltak azok, akik az iszlám vallásból kereszténységre tértek át, gyermekeiket keresztényként nevelték, ezek a gyermekek már felnőttek, saját gyermekkel rendelkeznek, és szintén kereszténynek nevezik, nevelik őket, de a társadalom és a kormány mégis iszlámból átérteknek tekinti őket. A másik a, a régió, azt közép és közel-keletnek neveznénk, Szudán, Egyiptom, Törökország északon, Irán keleten, és a többi ország. Ezekben az országokban lényeges keresztény közösségek vannak, amiket a kormányok ilyennek ismernek el. Bizonyos jogokat is származtatnak számukra emiatt, de vannak kis számban áttértek is. A harmadik a régió pedig a Jemen és Líbia kivételével az arab félsziget, itt is jelentős keresztény elsősorban expatrióta, tehát kitelepült munka miatt odavándorolt közösségek, akiket befogadó országuk így fogad el. A keresztény közösségek és egyéb kisebbségi közösségek számos többféle problémával szembesülnek. Persze nincs időnk ma arra, hogy minden problémát mélységében megvizsgáljunk ma, úgyhogy csak né, röviden szeretnék három fő kategóriát érinteni, amely az emberi jogokkal való visszaélés körébe tartozik, és amelyekkel e kisebbségi közösségek közel-keleten és Észak-Afrikában szembesülnek. Az első hírt is jelent a nem állami szereplők részéről megmutatkozó erőszak a különböző konfliktusos helyzetekben látható Szíriában, ahogy hallottuk, Irakban, ahol szélsőséges csoportok, mint a Dáis és más, mások szörnyűséges erőszakokat követnek el azokkal szemben, akik e- nem értenek velük egyet, és ide tartoznak a, közösség, a keresztény és egyéb közösségek, és majd Irakról is beszélünk a nap folyamán. A jelenség nem korlátozódik azonban a két országra, csak Egyiptomban például a közösségi erőszaknak hosszú történelme van, e- különösen felső Egyiptomban, Kajró, Alexandriában. Nagyon gyakran keresztény templomok, keresztények tulajdona ellen támadások vannak, és néha a keresztény személyek ellen is. Általában a problémákat úgy oldják meg, hogy úgynevezett egyeztető bizottságot erőltetnek ki a faluban vagy a, a körzetben, és nagyon gyakran a az áldozatokat kényszerítik arra, hogy fogadják el a vádakat, nekik kell büntetést fizetni, és adott esetben neki is zárják őket a, a faluból. Törökországban is az elmúlt években több ilyen esemény volt. A keresztények ellen, keresztény tulaj, keresztények tulajdona ellen. Két hónappal ezelőtt Isztambulban volt egy keresztény központ elleni támadás, nem oldották meg még a rendvédelmi szervek. Líbiában is hasonló támadás volt egy héttel ezelőtt, amikor 21 keresztényt ö, idén lefejeztek, de természetesen ez nem elszigetelt jelenség. Legalább 24 egyiptomi koptot öltek meg tavaly évvégén Líbiában, és más nemzetiségű keresztényeket is, afrikaiakat, nyugatiakat, másokat is. Líbiában az elmúlt évben. Nagyon sok egyéb példát tudnék még mondani. Azokon a területeken, ahol elismert egyházként működik a keresztény egyház, tehát a hatóságok elismerik, ott is vannak problémák. Például gyakran a templom épületekkel kapcsolatban. Sok országban korlátozó gyakorlatok, törvények, intézkedések vonatkoznak a templom építése, épületre. Egyiptom jó példa, a, egy elnöki engedélyre van szükség az új templom építéséhez, amit nagyon nehéz megszerezni, és a kisebb léptékű javításokhoz is az alacsonyabb szintű hatóságok engedélye kell. Nagyon sok erőszakos eset amiről beszéltem, nagyon gyakran úgy indul el, hogy elkezdenek arról beszélni, hogy a keresztények kormányzati engedély nélkül templomot akarnak építeni. De nagyon sok más példát is említhetnék. Szudánból például, ahol a kormány 2011-ben kijelentette, hogy nem fognak semmiféle új templomépítést engedélyezni. Tikusan lezárják pedig a meglévő templomépületeket néhány nappal ezelőtt Február 18-án volt az utolsó templom bezárás. Törökországban is vannak problémák, például a, az egyházi vagyon visszatérítésével kapcsolatban mm, e, templomépületek el, amit az elmúlt három évben eh, konfiskáltak, és nagyon nehéz, szinte lehetetlen új templomot építeni. Iránban nyilvánvalóan vannak problémák, hiszen a kormányzat itt bezárja az összes hivatalos templomépületet. Tavaly volt a legutolsó olyan közös, azok a közösségekre vonatkozik ez, akik fárszit, fárszi nyelvet használnak általában örmény etnikai hátterűek voltak korábban e intézkedés célpontja. Észak-Afrikát is említhetjük, ahol nem ismerik el az egyházat, és csak nagyon kevés templom épületet regisztráltak és fogadtak el a betelepült keresztények számára, de az őshonos keresztény közösségnek titokban kell találkoznia az arab félszigeten, Szaudi-Arábián, eh, kívül a keresztény közösségek általában kijelölt területeken és épületekben folytathatják vallásos tevékenységüket, ahova muzulmánok nem léphetnek be. A probléma itt az, hogy túl kevés ilyen terület, jelöle, kijelölt terület van. Néhány alapvet, túl kevés, és alapvetően csak néhány ezer embernek tudna egy ilyen terület helyet adni, még tízezrek próbálnak bemenni, és számos olyan incidens van, hogy egyszerűen a helyhiánya miatt a templom épület és templom területen kívül próbálnak például vallásos gyűléseket, miséket tartani, és emiatt támadás éri őket. Egy utolsó példa, amit már korábban is említettem, minden országban, a régióban vannak muzulmán hátterű keresztények is, akik saját maguk, szüleik vagy nagyszüleik döntöttek a, az áttérésről. Ők egészen más problémákkal szembesülnek. Alapvetően őket nem fogadja el a társadalom, nagyon gyakran elutasítják őket a saját családjuk, vagy a társadalom különböző csoportja, nagyon sok formája lehet ennek, de év, minden évben hallunk ilyen eset, esetet. A kormány sem ismeri el őket, mindig, minden évben előfordul, hogy bebörtönöznek eh, ilyen hátterű embereket, és csak nagyon kevés ország a régióban E, mondják ki nyíltan, hogy az iszlámmal való szembeszegülés miatt indítanak ellenük eljárást. Például most is nagyon gyakran egészen más politikai bűncselekmények vágyával, vagy istenkáromlással, vagy a vallásos közösségek közti feszültségek keltésével vádolják őket. Még hogyha nincs is büntetőjogi eljárás ellenük, akkor is a személyes jogállásra vonatkozó törvények jelentős hatással vannak rájuk, tehát házassági öröklési lehetőségek, családi kérdések keretében. Az átértekre rendkívül erős korlátozások vannak, kivel házasodhatnak, hogyan kell a gyermekeiket nevelni, hogyha meghalnak, akkor őket muzulmán temetőkben kell muzulmán gyakorlatok és ceremóniákkal, muzulmán családtagokkal kell együtt eltemetni, és nagyon gyakran a muzulmán családtagok azok, akik megtagadják, hogy keresztény temetést kapjanak. Vannak olyan esetek is, amelyeket a seria bíróságok előtt különböző eljárásban kell, hogy eljárjanak, azért mert a különböző vallású, konfessziójú személyeknek különböző jogállások van, tehát a seria status quo alapján vádolják őket és járnak el ellenük, és hogyha ítélet születik ellenek, akkor az úgynevezett civil halál a büntetés, kényszerűen felbontják a, házuk, a házasságukat, hogyha gyermeket van, akkor kényszergyámság alá helyezik őket. Ezek az emberek nem rendelkezhetnek bankszámlával, nem bérelhetnek lakást, nem vehetnek fel bankhitelt, bevonják a, az útlevelüket, a létüket szüntetik meg. Ezek különböző emberi jogi példák csak, problémák, amelyekkel a keresztény és egyéb kisebbségi közösségek szembesülnek a régióban. Mint mondtam, nagyon sok egyebet mondhattam volna fel, de talán egy dolgot még megemlítenék. A példák azt mutatják, hogy bár óriási figyelem irányul azokra a szörnyűséges tettekre, amelyeket a polgárháborúban, Szíriában vagy szélsőséges csoportok, mint a DAIS és más csoportosulások követnek el, és jogos is, hogy ilyen szörnyűséges tettekre figyelem irányul. De az emberi jogsértések csere, keresztényekkel és egyéb csoportokkal szemben nem az erőszakos konfliktusok megjelenésével és a Daishoz hasonló csoportok megjelenésével indultak. Ez, és ezek a problémák sajnos nem is fognak megszűnni, akkor, hogyha az ilyen csoportokat legyőzik. Köszönöm szépen, Hoffman úr, én is. William Spencer úr a következő, a Nemzetközi Jog és Emberi Jogi Kérdések igazgatója. And, uh, I... Köszönöm, elnök asszony! Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki segített abban, hogy összehívja a fontos kérdésben az ülést. Rövidre szeretnék, röviden szeretnék fogalmazni, nagyon türelmes a hallgatóság, de egy kis háttérinformációt adnék. Irak kisebbségeinek helyzete Mosul eleste után a legutóbbi jelentésünk címe. Nos, a katonai hadviselés fényében arra akartunk rávilágítani a jelentésünkben, hogy a legsérülékenyebb iraki csoport ami történt. Négy emberi jogi NGO, az IILHR, amelyet én képviselek, az MRG, a Minority Rights Group International, a No Peace Without Justice, az MPVE és az Unrepresented Nations and People Organization, ez a négy szervezet készített ezt a jelentést. Itt a bejáratnál vannak még példányok, és minden szervezet honlapján is megtekinthetők, letölthetők ezek a beszámolók. Fel szeretném hívni tehát a figyelmüket erre. A malomkövek között őrlődve, ez a címem a jelentésünknek, azért, mert ez pontosan írja le a helyzetet. Mielőtt 2014-ben Észak-Irakban az ISIS felütötte a fejét, már akkor is nagyon kitett volt a kisebbségek helyzete, különösen akik a szövetségi kormány és a kurd régió között vitatott területeken laknak. Moszul eleste előtt is Irak vallási és etnikai kisebbségének fele már 2003 óta elhagyta az országot. Nagyon súlyos volt tehát a helyzet, amely sokkal-sokkal rosszabbá vált az ISIS megjelenése után. Az ISIS emberek ezreit eh, gyilkolta meg, embereket rabolt el, és eh, nem tudjuk, hogy hány eh, ezer ember nőt kényszerítettek házasságra, vagy pedig szexuális rabszolgaságra az rendelkezésünkre álló információk alapján egy hosszú listát tudok felolvasni. Kivégzések, gyilkosságok, megcsonkítások, szexuális erőszak, kínzás, kegyetlen bánásmód, a gyermekek katonának állítása és az emberi méltóság lábbal tiprása. Csak néhányat soroltam fel, vagy pedig a több évszázados kulturális ha- ha örökséget tettek tönkre, és akkor még az általános életszínvonal csökkentéséről is beszéltünk, olyan szélsőséges eseményekre tudunk csak figyelni. Voltak éppen Irak reali vallás és etnikai sokszínűségét akarják kiradírozni. Éppen tegnap halló, olvastam egy jelentést arról, hogy Moszulban több helyütt a Moszuli Egyetemi Könyvtár 8000 kötetét égették el folyamatosan zajlik ez a krízis, drámai események tanúi vagyunk. És amikor az ilyen erőszakos cselekményekről beszélünk, azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy egy-két konkrét történetet is halljunk, egy-két ilyen történetet szeretnék megosztani önökkel. Egy 17 éves jezidi lány történetével kezdem, azt mondtam. Egyik nap hár, hajnal háromkor a családunk a falunkból Kína faluba tartott, um, ahol ISIS harcosokat láttunk, um, és azt mondták, hogy nem mozduljunk, és hogy hazaengednek bennünket még aznap. Ugyanakkor néhány elte, óra elteltével tíz ISIS autó uh, az egész családomat elvitte, apámat, nagybátyámat, testvéreimet, um, uh, nagybátyámat meg elvitték és elvitték, uh, megölték, utána engem, a testvéreinket, anyámat, és az öt év alatti kis testvéreinket is elvitték, talafárba vitték, öt napig így iskolában tartottak bennünket. Ez alatt az időszak alatt nem volt kapcsolatunk azzal, aki elvitt bennünket. Amikor bombáztak, akkor egy másik moszuli iskolába vittek bennünket, ahol további öt napig maradtunk. Egy további légitámadás után pedig az abadusi börtönbe zártak be bennünket. Itt az 5 és 10 év közötti gyerekektől külön választottak bennünket, akiket nem tudjuk, hogy hova vittek. Két hétig voltunk a börtönben, és utána pedig talafarba vittek vissza, ahol a házas és a nem házas lányokat külön választották. A nem házas testvéreinket rakába vitték, ahol száz másik lányjal együtt voltak. Ez egy piac volt, és 50 lányt öt nap alatt eladtak, többek között az én testvéreimet is, egy palesztin és egy iraki katonának. Egy őr azt mondta, hogy visszaviszik Moszulba a testvéreimet, és hogy körülbelül 1000 és 1500 dollár között kerül egy nő. A szaudi arab, arábiába származik a pénz, aztán találkoztam egy palesztinnal, aki Rakkában élt. Csak hogy tudjak, hogy a történet hogyan ér véget, ez a 17 éves lány ki elszökött, és végül pedig egyesült a családjával, és most egy menekült táborban él a Dokuki térségben. Egyszerűen valóban személyes történeteket akarok felmutatni, hogy érezzék, hogy mi történik. Van egy másik szempontja is a történetnek, ez pedig az menekült hullám. Rengeteg embernek kellett elhagyni az otthonát. A legutóbbi számok szerint 2,2 millió ember van úton, van menekülőben, nem élhet otthonában. Ezek lényegében kisemmizve menekülnek, a különböző checkpointoknál elvették tőlük a személyazonosító okmányaikat, páriaként élnek, kéregetnek, menekülnek, hajléktalanok, félig kész épületekben éjszakáznak. Ez egy igazi égbe kiáltó botrány. a menekültáborokban is a helyzet is darámai, nincsen elég egészségügyi létesítmény, vizes blokk, nincs elég sátor. A jelentéssel voltak éppen a jogi aspektusra is fel akarjuk hívni figyelmet ugyanis az ISIS bűncselekményei döbb, megdöbbentők. Vannak, akik azt mondják, hogy ez népírtás, vagy háborús bűncselekmény. Mi azonban azt szeretnénk, hogy jogilag is elemezzük, hogy a nemzetközi emberi, jogi, emberi jogot hogyan sértették meg, és ezzel pedig Alison Smith asszonynak szeretné megadni a szót. Uh, and thank you, Madam Chair, for the... Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, hogy felszólalhatok itt ma. Amikor a jelentést összeállítottuk, akkor megpróbáltuk összeszedni azt, hogy mi történt tavaly június és augusztus között Észak-Irakban, és megpróbáltuk ezt összehasonlítani azzal, hogy mit is mond ki a nemzetközi büntetőjog, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen milyen bűncselekményeket vagy bűntényeket követtek el. Nem szeretnék nagyon részletesen beszélni arról, hogy mi is történt. Egy áttekintést szeretnék inkább nyújtani, hogy milyen háborús bűnök történtek, mi a helyzet a népírtással. Háborús bűnöket nézzük először. Irakban ebben az időszakban fegyveres összetűzés történt, nem nemzetközi jelleggel, 16 féle 16 féle háborús bűnből féle háborús bűn van ezen körül, elkövetésére van ezen közül, körülmények között lehetőség, ebből tizet elkövetett a, az iszlám állam, itt kivégzések vannak, a iskolák, illetve kórházak lebombázása, a 15 éveseknél fiatalabbak bevonása a fegyveres konfliktusba, stb. stb. Tehát háborús bűnöket követtek el, erre jutottunk. Az emberiség elleni büntettek, vagy bűncselekmények, az ISIS a civil társadalom ellen, a lakosság, civil lakosság ellen számos támadást követett el, rendszeres és kiterjedt támadások ezek, ahogy ezt a nemzetközi jog megköveteli. A 11 tiltott emberi, emberek elleni bűncselekmény közül tizet elkövettek, megerőszakolás, kínzás, üldöztetés, embertelen bánásmód, a teljes listát a jelentésben olvashatják. Tehát az emberiség elleni bünteteket is elkövették. Emberírtás, népírtás, ezt elkövették, embereket öltek meg, komoly testi sértést okoztak, és komoly csoportokat, illetve nagyobb csoportokat is megpróbáltak tönkretenni fizikailag. Védett csoportok ellen kell elkövetni ezeket a bűncselekmények, ezeket úgy, hogy ezeket a, azzal a célral, hogy ezeket a csoportokat megsemmisítsék, ezt mondja ki a nemzetközi jog, tehát ezt nevezhetjük népírtásnak. Észak-Irakban ez megtörtént a, nem, a különböző etnikumokkal szemben. Valószínűleg azzal a célral követték ezt el, hogy teljes egészében vagy részben megsemmisítsék ezeket az etnikumokat, meg kell nézni azt, hogy mit követtek el, hogyan követték ezt el, mekkora volumenű volt ez a tett, például az erőszakos áttérítés, vagy a civil lakosság büntetése, a kultúrájuk, vagy a vallásuk, a nyelvük gyakorlásáért. Az ISIS, az iszlám állam deklaráltan homogén államot kíván létrehozni, erre már korábban utaltak az előadók előtte. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy megalapozott, talán jogilag is elmondható, hogy a háborús bűnöket, a népírtást, illetve az emberiség ellenés bünteteket elkövette az iszlám állam. A nemzetközi jog szerint a jog alapján, én már számos régióban, számos országban dolgoztam, és az iszlám állam bűncselekményével kapcsolatban az a megdöbbentő, hogy mekkora volumenű ez, mekkora hatájuk, mennyire brutálisak, mennyire kegyetlenek, és hogy mennyire rendszerszerűek. Az is, hogy hogy az iszlám állam dicsekszik ezzel, ezekkel a bűncselekmények, felvágnak vele, és a félelmet akarják elültetni, félelemben akarják tartani Észak-Irak lakosságát. Nem újdonság, amit mondok, az iszlám állam csak akkor áll meg, ha megállítják, folytatni fogják, a határokat nem ismerve, terrorizálni, terrorizálni akarják a nemzetközi falut is, csak úgy, ahogy az észak-iraki falvakat terrorizálják. És ezért felelősségre kell őket vonni. És jogors, jogorvoslatra is szükség van az áldozatok jogorvoslatára. Én, mint ügyvédönök, mint képviselők, vagy kormányok, vagy mint a civil társadalom tagjai, meg kell tennünk, amit tudunk, és pence nek adom át ismét a szót, hogy a konkrétumokról beszéljen. Köszönöm. Most pedig elnézést, a végszó hadd legyen az enyém. Tudom, hogy kicsit túllépek a hatáskörömön. Nos, szeretnék, szeretném lezárni azt, amit Alison elkezdett, egy másik történetet hadd mondjak el. Egy 20 éves jezidi férfival találkoztunk a táborban. Azt mondtuk neki, hogy kérdeztük tőle, hogy mik a tervei, mit szeretne elérni, mik a hosszú távú céljai. Ő erre azt válaszolta, hogy azt hiszem, jövő héten egy új táborba visznek minket. Ennyire lát előre, és a legtöbb menekült ilyen helyzetben van. A nemzetközi közösség az EU-t beleértve is körülbelül így gondolkozik. 38 ajánlást fogalmaztunk meg, amelyeket sürgősen végrehajtani. Tehát ezek humanitárius segélyre vonatkozó ajánlások az ENSZ finanszírozási kérésének 36%-át sikerült eddig csak teljesíteni. Ha megkérjük az ENSZ-től, hogy miért nem jobb a helyzet, az ENSZ azt mondja, hogy mert nincsenek meg az eszközeink. Ne tegyük, ne tegyenek út, mintha mi minden eszközzel rendelkeznénk. A, a humanitárius segélyek megvalósításában is nagyon komoly a korrupció, és ott vannak az iszlám állam, állam elkövetett büntetek, A hosszú távú védelem, a kisebbségek, a menekültek hosszú távú védelme, segítése szintén megoldandó. De a legfontosabb az lenne, hogy az iszlám állam utáni időszakra is kicsit tervezzünk, előrelássunk, évek múltán elmúlik ez a fenyegetettség, előbb-utóbb legyőzik őket, de már most el kell kezdeni tervezni azt, hogy ezt a vákumot hogyan lehet betölteni. A kisebbségeknek biztonságos területeket kell adni. Ezek a kisebbségek csak akkor mennek haza, hogyha biztonságos körülmények között élhetnek. Ez az előfeltétele a hosszú távú megbékélésnek. Aztán a megbékélésről, a szomszédok közötti együttélésről, vagy egymás mellett élésről kell beszélnünk, hogy az egymás, a szomszédok együtt tudjanak élni, hogy a szomszédos utcák együtt tudjanak élni. Gondoljunk el azon, hogy micsoda kárt okozott a terrorizmusod. Azt szeretnénk volna, mert szeretük volna mondani az előadásban, hogy milyen károkat tett az iszlám, az iszlám állam tevékenység, milyen károkat okozott. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig arról fogunk beszélni, hogy az Európai Unió mit tesz, mit tesz a tolerancia hiányával kapcsolatban, a vallás szabadsággal kapcsolatban. Kártenberg asszony következik az Open Door. tól csak kicsi időre adom meg a szót, mert utána még más dolgunk is van. Thank you. Esteemed members of this parliament. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy erről a nagyon fontos kérdésről megtartják a meghallgatást, és hogy meg is hívtak engem. Az Open Doors International képviselője vagyok. Az Open Doors olyan szervezet, amely keresztényekből áll, és a valásszabadság sértésével szemben, megsértésével védi a szervezet mindenki számára nyitva áll, és az Aprit platformján alapítottuk meg. Az, az Európai Vallási és Tolerancia és Diszkriminációs Platform. Én a platform nevében szeretnék ma felszólalni. Röviden áttekinteném azt, hogy mi is ez. 2006-ban alapítottak minket, ami a vallásszabadság, lelkismereti szabadság kérdésére minden hitű és nem vallásos ember számára. Ma a platformban számos eh, civil társadalmi szervezet hálózatából áll, lehetnek vallási és nem vallási hátterűek. Egyre inkább elismerik Európai Uniós dokumentumokban és a vallás és lelkiismereti szabadságról szóló útmutatókban demokrácia, fejlesztés, jogállamiság, béke, stabilitás és a diverzitás őrzése a célok. Ugyanakkor az Európai Unió különleges emberi jogi raportőre Diniz asszony 2012-ben elismerte, hogy a vallás és lelkiismereti szabadság az egyik legnagyobb kihívás az EU emberi jogi programjában. Az APRED örömmel fogadja azt, hogy az EU kötelezettséget vállal arra, hogy a kérdésben globális szinten jelenjen meg. Biztosítéknak tekintjük, hogy Magarini főképviselő kijelentette, hogy a lelkismereti és vallásszabadság az EU szakpolitikák elsődleges kérdése, de túl a korai lenne még az EU irányelvek, vallás és lelkiismeret szabadság védelmére vonatkozó irányelveit értékelni. Rendkívül átfogó dokumentumok ezek és óriási eredmény, hiszen a gondolati szabadság, a vallásszabadság kérdését demisztifikálták. Jelentős mértékben hozzájárultak ezzel a konzultációs folyamat eredményeihez. Az Európai Unió is jelezte, hogy a hogy sokféle formában lehet sérteni ezt szabadságjogot. Valóban, ha megnézzük a közel-keleti térséget, és halljuk, meghallgatjuk az előző felszólalókat, akkor természetesen egyetértünk Szevlerinis jelentővel. Óriási a kihívás, de mégis úgy véljük, hogy nagyon jó alapot jelentenek az EU útmutatók ezen intézkedésekre, akkor, hogyha nem csak papíron szerepelnek, hanem az Európai Uniós gyakorlatokban megjelennek eh, az Európai Unión belül és azon kívül is. A megfelelően érteni kell mindenütt a vallásszabadság jelentőségét és dinamikáját a szélesebb emberi jogi kontextusban, és azt is eh, látni kell, hogy hogyan kell ezt a jogot a globális ügyekben kezelni. Pontosan ez az a szint, ahol az útmutatók végrehajtásának a feladata eh, megjelenik. Nagyon örülünk annak, hogy erre vonatkozó képzési formák is megjelennek, és csak bátorítani szeretnénk az Európai Uniót arra, hogy az alkalmazotti képzést a területen folytassa. Persze óvatossággal kell ezt mondani, hiszen a képzés nem önmagáért van, sokkal inkább a képzésnek a gyümölcse az, amely az útmutatóknak a végrehajtását eh, és annak jelentőségét jelzi. Az útmutató nagyon fontos eh, első lépés, nem az, az mm, a végcél szeretnék majd a közel-keletre összpontosítani a hozzászólásom következő részében. Végül is az államok felelőssége az, hogy biztosítsák, hogy a vallás és lelkiismereti szabadságot az egyének gyakorolhassák. Nagyon fontos, hogy az EU, a nemzetközi közösség, és különösen a, a hatóságok és a vonatkozó felek a, közelmúlt, a közel kapcsolatban folyamatosan elítéljék az emberi szabadságjogokat megsértő az erőszakos lépéseket. Biztosítani kell az állampolgárokat, hogy az elkövetők nem maradnak büntetlenek. A közelkeleti társadalmak számos eltérő vallás és etnikai közösségből állnak össze, de ahogy hallottuk korábban is, a közelkelet egy része éppen kezdi elveszíteni a e diverzitását. A 2014-es becslések szerint a mm, Szíriában mintegy 40% a keresztényeknek elhagyta már az országot. A kisebbségi közösségeket megölik, rabszolgaságba hajtják, vagy előzik. A vallási pluralizmus segít, segítése rendkívül fontos. Mi lenne nélkül 20 év múltán? Nagyon fontos, hogy Szíriára, Irakra, a közelkeleti háborúkra figyelve fellépjünk ezen cselekedetek ellen, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy védeni kell a diverzitást és mindenki egyenlőségét. Hangsúlyozni szeretném, hogy az EU külpolitikájában az emberi jogi és különösen a vallás és lelkiismereti szabadság keretében a relatív stabilitás az nem egy mellékes kérdés a konfliktus megelőzés, a békeépítés meg kell, hogy előzze a vallási szabadsági kérdéseket. Több arab képviselő a diverzitás, a sokrétűség és sokszínűség mellett szólal fel. A kajrói múlt decemberi megbeszélés is csak egy példa lehet erre. A különböző vallási vezetők elítélték a keresztények kényszerű eh, eltávolítását és a vallási és etnikai kisebbségek üldözését a megbékélési erőfeszítéseket is folytatják. Az Európai Uniót ezért, és a e házat is bátorítom arra, hogy folytassa munkáját, a vitát arra vonatkozóan, hogy vallási vezetők és vonatkozó szervezetek milyen szerepet tölthetnek be a vallási tolerancia környezetének kialakításában. A vallásszabadságot egyéni, személyes érdekként érzékeljük, mégis prioritás, hogy kell, hogy legyen azok számára is egy bizonyos, akik nem csak egy bizonyos vallást védenek. Ez mindenki joga kell, hogy legyen. A demokrácia, pluralizmus alapja és a kisebbségi jogok védelmének alapja. Stratégiai jelentőségű a jogvédelme. Minden emberi jog mellett kiáll szervezetünk, de a vallási szabadsági kérdések az emberi jogok kérdéskörének keretében nagyon fontos, hogy az önök szakbizottságának prioritása legyen. Az EP vallás és lelkiismereti szabadság és vallási tolerancia csoportjának rendkívül fontos, de nem szabad, hogy csak F csoport foglalkozzon a e kérdéssel. Az Európai Parlament képviselői számára fontos, hogy a vallásszabadság kérdéseit megfelelően megtárgyalják, és eh, vizsgálatokat indítsanak e, e, e jog sértésével kapcsolatban, állásfoglalásokat eh, hozzanak. Üdvözöljük eh, ezt a nagyon fontos megbeszélést, és üdvözölnénk azt is, hogyha konkrétan foglalkoznának a vallásszabadság hatásával és az erre vonatkozó hatékony EU intézkedések létrehozásával. Az Európai Parlament EU útmutatójában és ajánlásában a vallásszabadságról aláhúzta, hogy külön figyelmet kell fordítani azokra, akik vallásokat változtatják. Nagyon gyakran fordul elő, hogy az át keresztelkedők vagy vallásváltók helyzetére nem figyelünk, pedig az ő helyzetük nagyon szorosan összefügg az káromlás törvényekkel. Az Európai Parlament Vallásszabadság intercsoportja Mogherini asszony vezetésével szeretnénk, ha még többet tenne azon emberek szemben született ítélet, keresztek megszüntetésére, akiket vallásuk megváltoztatása miatt ítéltek el. Szeretném ezen kívül az Európai Parlamentet felkérni arra, hogy a vallási dimenziót más kérdésekben is nézzék meg, például a nők szabadságjogai keretében. A nők vallási szabadságjogát világszerte rendszeresen, különösen a közel-keleten korlátozzák. A nők vallási hovatartozása a konfliktusos időkben további kitettséget jelent számákra. Ez eh, nagyon sok eh, izidi és egyéb nő eh, ellen elkövetett erőszakot és visszaélés is mutatja, amit az ISIS követel. Úgy gondolom, hogy az erre a vallási szabadsággal kapcsolatos szakértelmünket szívesen adjuk át. Köszönöm szépen, Kártenberg asszony. Most pedig a Masrek delegáció elnökének fogom átadni a szót, Marissa Matthias asszonynak fogja az ülést elnökölni a nap hátralévő részében, a, hallgatás, a meghallgatás következő részében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki eljött és hozzájárult az eszmecseréhez, a vitához. Nem teljesen véletlen, hogy közösen szervezzük az Emberi Jogi Albizottság és a Masregországok országok delegáció közösen szervezzük ezt a rendezvényt, hiszen mindketten nyomon követjük az eseményeket, akár a delegációban, akár a szakbizottságban, az albizottságban. És meg akarjuk akadályozni, hogy a vita ne ö, különböző fórumokon zajuljék, hanem közösen erős erős hangot hallatva tudjuk lefolytatni ezt a vitát. Tervünk az volt, hogy 11 óra 30-ig folytatjuk a vitát, de a drónak köszönhetően 12-ig folytathatjuk, éppen ezért mindenkit kérni szeretnék, akik jelentkeznek, hogy rövidre fogják magukat, és még a külügyi szolgálat és a bizottság képviselőit is meg szeretnénk hallgatni. Először, tehát kérem, hogy mindenki, aki jelentkezik, hogy tegye ezt meg, először Weidenholzer úr, majd a többiek, tessék. Okay, because you Müller. Hát Weidenmüllernek konferált fel az elnök asszony, de hát Weidenholzer vagyok. möchte ganz, ganz kurz drei Punkte machen. dass die Frage ist Rövid három észrevétel szeretnék tenni. Egyrészt, mi történik most? Éppen most kaptuk a hírt, hogy Irakban 200 keresztényt eh, fogtak el. De mi történik? Ez tragikus, ami történik. Mi történik ezekkel az emberekkel? Anna Gomes és néhány más kollégával együtt Észak-Irakban jártunk, és amikor érzédekkel beszéltünk, megtapasztaltuk, hogy milyen drámai a helyzet. Még mindig 3-4 ezer ember tartanak fogva. Az ISIS harcosai vásárolták meg ezeket a nők és tulajdonuk, nőket, és tulajdonuknak tekintik őket. Kérdezem, hogy miért nem tudunk olyan országokra nyomást gyakorolni, akikkel egyébként normális viszonyunk van, és amelyekről tudjuk, hogy mondjuk ide, ide vásárolták meg ezeket a nőket, mondjuk Szaudi-Arábiában vannak ezek a nők miért nem tudunk Szaudi-Arábiára tehát nyomást gyakorolni. Másodszorban a menekült táborok valóban nagy problémát jelentenek, hiszen túl kevés pénzt fordítunk a táborok támogatására. Nevetséges ez az összeg a katasztrófa fényében. Mondok egy példát. Végigmentünk a táboron, fürtökben lógtak az emberek rajtunk, és egy fiatal embert megkérdeztem, hogy hogy, hogy angolul tud, és azt mondta, hogy találtam egy szótárt, és angolul tanulok. Hát, hogyha ez az egyedüli formája annak, hogy hogyan képezheti magát valaki, akkor mi történik ezekkel az emberekkel, a menekültekkel két-három-öt hónap múlva, hogyha nem tudnak mit tenni az idejükkel? Egy szóval sokkal több forrásra van szükségünk. Az ECHO, az ECHO 60 millió eurót folyosít. Az ECHO fantasztikus munkát végez, de 60 millió euró nevetséges. Ezzel a katasztrófát nem tudjuk kezelni. És mi történik, hogyha esetleg Moszult felme, felszabadítják? Akkor további millió ember nem talál majd otthonra. A post-ISIS ről beszélnünk kell, tehát arról beszélni kell, hogy mi lesz az ISIS utáni korszakban. A Nemzetközi Büntetőtörvényszék nagyon fontos, valóban meg kell büntetni, bíróság elé kell állítani az ISIS vezetőit, a háborús bűnököt elkövetőek elkövetőket. Van itt még egy dolog, ami engem nyomaszt. Akarhatjuk ezt, hogy azok a népcsoportok, akik Krisztus óta ebben a térségben laknak, elhagyják a régiót. Akarhatjuk ezt, hogy Gyertek mind hozzánk Európába! A kereszténység a múlt a keleti térség multikulturális térképének részét adta, és fontos, hogy megmaradjanak a keresztények itt. Köszönöm szépen, Anna! As Joseph, uh, just said, Ahogyan József mondta éppen múlt hónapban, jártunk itt a térségben, és a kisebbségek képviselőivel beszéltünk. Tényleg szívet szaggatóak voltak a beszámolók, melyeket hallottunk, és nem csak az áldozatokkal beszéltünk, ahogyan Spencer úr beszámolójából is hallhattuk, ez teljesen, teljesen öm, ilyen beszámolókat hallottunk mi is, egyszerűen sírtunk, szó szerint is sírtunk de tehát nem csak az áldozatokkal, hanem um, beszéltünk az ő szervezeteikkel, meglátogattuk a menekültáborokat is. Azt kell, hogy mondjam, hogy Federica Mogherini Nak írtunk egy levelet, és azt írtuk, hogy az EU nem megfelelő választ ad. Nem segítik előképpen ezen égbe kiáltó helyzet áldozatait. És a helyzet csak drámaibbá válik a is megjelenése órán számukra is, de a jezidek számára is szörnyű volt, ami érte őket. Azt mondták például a jezidi közösség képviselői, hogy múlt nyár óta 72 eh, népérteszerű támadás áldozaté voltak azóta, hogy a hegyi falvaikat megtámadta az ISIS. Az egyik fő feladatunk az volna itt az EU részéről, és itt nem csak pénzről van szó, tehát a fő feladatunk az volna, hogy segítsük azokat a csapatokat, azokat az aktivistákat, akik segítenek kiszabadítani a a túsz lányokat. Volt egy hálózat, aki együttműködött a Daissal, hogy kiszabadítsák ezeket a lányokat. Na most, hogyha ez működik, akkor erre igazán prioritásunká kell ezt tenni, a helyi lakókat eh, helyzetbe kell hozni, hogy kiszabadíthassák a gyermekeket, a gyermekeiket, a lányaikat, eh, A terroristák közösségi um, oldalain a fiatal családtagokat posztolják, mint aktivistát, mert egyszerűen agymosásnak tették ki őket, és a családok mutogatták ezeket a képeket. Szörnyű a helyzet. Arról most nem is akarok beszélni, hogy az EU nem tudja koordinálni a tagállamokat, hiszen a tagállamok nem hagyják, hogy koordinálják őket, például a pesmergáknak nyújtott katonai segítség területén. Az EU ECO, amely, ahogyan József mondta, kitűnő munkát végez, Erbélben például, nem, de az echo t munkáját nem, nem nem egyeztetik a tagállamok humanitárius szervezeteinek munkájával. És ahogy József mondta, például nincsenek iskolák a menekültáborokban. Több ezer gyerek van itt, teljesen mindegy, hogy keresztény vagy jezidek tábora ez, nincs iskola, a gyerekek csak lézengenek egész nap. Libanonban is jártam, a libanoni válsággal és a jordániai válsággal foglalkozva, és itt a menekültek között, 1,2 millió menekült között 385 ezer gyermek iskolaskorú, és 300 ezer nem jár iskolába. Nem csak, hogy nem tudják tanulmányaikat folytatni, hanem könnyen prédájába válnak majd a terroristák eh, toborzásának. Tehát nem csak az emberi jogok, az alapvető tanuláshoz való jogvédelméről van itt szó, hanem arról is, hogy ez egy súlyos biztonsági probléma. Még egyszer mondom, az iskolákról nem lehet megfeledkezni, az ENSZ és a mi csődünk itt. És aztán a vízum politika. A keresztények Irakban azt mondták, hogy a legmagasabb szintű keresztény hatóságok is részt vesznek abban a szörnyű programban, hogy vízumot szerezzenek a keresztény kisebbség tagjainak. Ezzel pedig voltak éppen ahhoz járulnak hozzá, hogy az iszlám előtt már jelenlévő közösségeket eh, arra kényszerítsék, arra ösztökéjék, hogy elhagyják eh, a térséget. valóban a, a, nem a keresztényeknek kell Európai Uniós vízumot szeretni, hanem az emberi jogsértések áldozatainak, a meggyalázott nőknek. Erről hallunk, persze, hát mindenki Európába akar jönni, ez érthető. És hogyha nincsen jövőjük Irakban, akkor mindenki Európába akar majd jönni. Azaz tehát nem csak a rövid távú támogatásra van szükség Irakban, iskolákra és mindenre, amiről beszéltem, hanem egy hosszú távú perspektívára is szükség van. Arra van szükség, hogy úgy érezhessék, hogy élhetnek itt. Senki nem fog visszatérni a városába, az eredeti kiinduló városába, ha nincsen nemzetközi védelem. Mosul eleste után roppant nagy volt a szuniták elleni öm, indulat, miközben a szuniták maguk is kisebbség Irakban, és a maliki kormány drámaian kevert őket. Tehát, hogyha Moszulból kiűzik majd az ISIS-t, illetve a szunitákat, akkor az isis akkor a szú, számíthatunk arra, hogy a szunitákon is elverik majd a port, hiszen az ISIS oldalára álltak. Még egyszer mondom, nemzetközi védelem nélkül az emberek nem térnek majd vissza a saját lakhelyükre. Éppen ezért a megbékélésnek nincs alternatívája. És persze a Nemzetközi Büntető Törvényszékre is hivatkozni kell. A kurd hatóságok például kampányt folytatnak, amelyben az ISIS és a másik terrorszervezet által elkövetett cselekmények elkövetőit a Nemzetközi Büntetőtörvényszék ellen akarja, elé akarják állítani. És nagyon fontos persze, hogy egyik oldalon se lehessen az emberi jogokat lábbal tiporni, ez az iraki béke és persze még egyszer mondom, hogy az EU-nak komoly szerepe van, amelyet játszhat. Köszönöm szépen, Tánok képviselő. Uh, thank you, uh, Madam, uh, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Libiában 20, 20 kopt kielesztét végzett ki, fejezett le, és Szíriában is keresztényeket raboltak el. Ez egy hosszú tragédia sor, amit közel-keleten és Afrika északi részén láthatunk. Ez akkor kezdődött el igazán, amikor az Egyesült Államok megszállta, elfoglalta a Irakot. Ők a terrorista iszlám csoportoknak az a célja, hogy a kisebbségektől megszabadítsák ezt a régiót. Idén van a századik évfordulója az örmény népírtásnak, amikor az ottomán Törökország próbálta meg megsemmisíteni a keresztény kisebbséget, nem csak, a, nem csak az örményeket, hanem a szíreket és más népcsoportokat is megpróbáltak kiírtani 1915-ben. Úgyhogy a keresztények elleni pogromok régi történelemre, régi hosszú időszakra tekinthetnek vissza. Az üldöztetések terrorja korábban is megvolt az Alkaida által, de az ISIS ezt fokozta. Én ezt, ezzel a kérdéssel, a keresztények üldöztetésével már régóta foglalkozom, több mint tíz évvel ezelőtt kezdtem el itt a munkámat a parlamentben, már akkor is elmondtam, hogy a közelkeleten kívül is gond ez. Nos, sokszor a néppárt akkor azt gondolta, hogy furcsán gondolkodom, és nem is támogatták a kéréseim. Jó lenne, hogy Érted, nagyon jónak tartom azt, hogy most már a baloldal is eljött, tehát az összes frakció eljött arra, hogy milyen humanitárius gondokat vett fel mindez tíz évvel ezelőtt azt kértem a bizottságtól, hogy a szíreket segítség, támogassák Hübáskova asszonynak is írtam, akkor az, iraki, az akkor iraki nagykövetnek, hogy segítségre van szüksége, és még választ sem kaptam. Gomes asszony is említette, hogy a Sia többségű al-Maliki kormányban me, is meg kell találni az egyensúlyt. Most a szekuláris kurd regionális kormány sokkal, sokkal nagy lelkűbben adta meg a menekült státuszt a keresztényeknek, jezidieknek. Az ügyvéd azt, mondja, az imént azt mondta, hogy egyetlen megoldás van, meg kell állítani az iszlám államot, sajnos csak, csak katonailag lehetséges, azt hiszem, hogy csak légibombázással ezt nem lehet elérni, tehát valahonnan seregeket kell a helyszínre vezényelni, a nyugatról nem tudom honnan. De a politikusok még azt megtehetik, hogy nyomást gyakorolnak az öböl államokra, Kuwaitra, Szaudarábiára, Katarra. Katar nagyon komoly beruházó a régióban. Én londoni képviselő vagyok, és nagyon sok tulajdonuk van ott is, és nagyon, le, nagyon lelkesen pénzelik a különböző szélsőséges szervezeteket is. Azt hiszem, hogy nem szabad nem odafigyelni erre. Ártatlan gyerekek, nők, férfiak szenvedik meg teljesen hiába a terroristák ott létét. Elnök, köszönöm szépen! Egyáltalános jellegű megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban, amit az imént elmondod, a különböző frakciók, csoportok érdekéről. Nos, azt mondta az imént, hogy most már a baloldal érdeklődését is felkeltette ez. Hadd mondjam el, hogy a baloldalt mindig is érdekelte ez a kérdés, és lehet, hogy egész más, hogy közelítjük meg ezt a kérdést, de ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel minket ez, nem azt jelenti, hogy nem akarnák megvédeni a legrászorultabbakat, a legkiszolgáltatottabbakat. Sokszor politikai kérdésként kezeljük ezt mi is, más frakciónkban, más frakciókon vallási kisebbségekről beszéljük, ezt mi, ezzel mi is tisztában vagyunk, hogy vallási kisebbségeket támadnak, de ennek gazdasági, szociális, politikai, kulturális dimenziója is van, és ebben más népcsoportok is részesek a régióban, nem csupán a vallási kisebbségek. Tehát a vallás nem a legfőbb meghatározó elem szerintem ugyanúgy kell őket kezelni, mint bármilyen más rászoruló vagy sérülékeny csoportot, és igenis mindig is érdeklődtünk a téma iránt, a kérdés csak az, hogy hogyan közelítjük meg ezt a kérdést. Tehát nem arról van hogy ne védenénk önként. Most pedig Grzibur következik. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is először köszönetet mondani hiszen nagyon fontos, hogy megtarthatjuk ezt a mai meghallgatást. Az én kérésem volt, és nagyon örülök annak, hogy teljesítették, hogy az összes koordinátor és minden frakciót csatlakozott. Ezt mindenképp ki kell hangsúlyozzam. Nagyon örülök annak is, hogy most a Masrek csoporttal szorosabb kapcsolatot tudunk kialakítani, és együttműködünk, hiszen nagyon fontos a csoporttal az együttműködés. Ez volt az első köszönetem. A második köszönetem a vendégeinknek szól, akik a helyzetet olyan részletesen vázolták számunkra. Mindegyiküknek köszönöm, különösen azok beszámolóját, akik személyes tapasztalatokkal is rendelkeznek, 2008 végén volt lehetőségem arra, hogy Szíriába menjek, nem csak Damaszkuszban voltam és Manuliban, hanem más régióban is, határmenti területeken. És módom nyílt akkor arra, hogy közvetlen közelről figyeljem meg az eseményeket. Voltam menekült táborokban és palesztin menekült táborokban. Akkor egy nagyon hosszú konfliktusból menekültek, de találkoztam a keresztény kisebbség képviselőivel is. Ez volt a kérésünk akkor, hogy látni szeretünk volna, hogy 2008-ban milyen ez az együttélés. Nos, a kép, amit akkor láttunk, a maihoz képest szinte ideálisnak nevezhető. De már akkor azért felmerült az egyházi képviselők részéről egy kérdés. Azt mondták nekem ugyanis, hogy mi lesz velünk, mi van, mi van a jövőnkkel a különböző politikai változások tükrében, hiszen már akkor nem volt a helyzet politikailag stabil. És úgy gondolom, hogy a, az akkori tárgyalásaink eh, talán leg legszörnyebb eleme az volt, hogy már akkor egy lehetséges humanitárius drámáról, tragédiáról beszéltek, amely a társadalomnak akár a felét is érintheti. Nagyon sokan vagy meghaltak, nem ismerjük a sorsukat, elhagyták az országot, eltűntek. Azért mindez is azt mutatja, hogy milyen hatalmas léptékű ez a tragédia. És van még valami, ami szinte a legsúlyosabbnak tekinthető. Azt remélem, hogy a válság okát egy nap azért mégiscsak sikerül megoldani, és valamikor visszatér az élet a normális mederbe. Európában nagyon sok konfliktusunk volt a Balkánon is, és nagyon nehéz volt visszatérni a normál kapcsolatokra, normál viszonyokhoz. A különböző vallásokból adódik ez. Van még egy megjegyzésem, ez pedig egy másik kérdéssel van kapcsolatban, és talán vissza kell majd térjünk erre. Azok az útmutatók, amelyek a vallásos szabadságot, a vallási jogokat érintik, és amelyeket az előző ciklusban már sikerült elfogadni, útmutatókat jelentenek az Európai Külügyi Szolgálat számára, minden más ország, intézmény számára, amely kapcsolatban van ezekkel az országokkal, illetve akikkel mi kapcsolatban vagyunk. Egy sor olyan eszköz van, amit, amit használhatnánk. De, hogyha ez a konfliktus, amely kirobbant, és eh, tulajdonképpen háborús helyzet alakult ki, akkor ezek az eszközök nem sokat segítenek. Most erős politikai szereplőkre van szükség, akik mindenek előtt abban tudnak segíteni, hogy időben meg tudjuk akadályozni az erőszak eszkalálódását. A konfliktusnak a, a mérete miatt nagyon nehéz belátni, hogy mivé fajulhat. Ezért van szükség arra, hogy minél hamarabb megoldást találjunk, és a meglévő eszközöket használjuk. De az emberi jogsértések, háborús büntettek, azok a nemzetközi közösség figyelmét kell, hogy magukra vonják. Én szerintem egyfajta katalógust kellene felállítanunk, regisztrálni mindazt, amit a keresztényekkel és egyéb kisebbségekkel szemben elkövetnek. Fontos a pénz, de a legfontosabb mégiscsak az, hogy megvan-e az akaratunk hozzá, és mindjárt befejezem, elnök asszony. A legfontosabb az akarat, hogy készen álljunk. Azt hiszem, a mai meghallgatásnak az egyik tanulsága, és meg kell, hogy jegyezem, hogy minden félelmünket sajnos visszaigazolta ez a beszélgetés. A az érzelmi készenlét vagy az, ér, az érzelmi hajlandóságunk azt is jelenti, hogy mindenképpen egyértelművé kell tenni véleményünket, emlékeztetni kell erre, és meg kell határoznunk fel kell tárni, hogy kik az üldözött csoportok, keresztények. És talán még egy dolgot befejezésképpen, hiszen nem csak arról van szó, hogy a közel-keleten figyeljük a keresztények sorsát. Emlékszem az egyik püspökre, aki az Európai Parlamentben felszólalt, és azt mondta, hogy ha a közel-keleten nem lesznek keresztények, akkor nem lesznek, ha nem lesznek Irakban és Szíriában, de akkor az azt is jelenti, hogy közel egy millió ember meg fog halni, mert leszámolást indít el, és a konfliktus megoldás keretében éppen ezért úgy gondolom, hogy megbékélést is el kell tudni indítani, ez a legfontosabb. Minden olyan elem persze lényeges, hogyha segíteni akarunk az üldözötteken, de nem csak arról, de nem csak keresztényekről van itt szó, hiszen muzulmánokat is üldöznek. Úgyhogy hmm. ezért szeretnék még egyszer tényleg szívből köszönetet mondani, hogy eljöttek, és sajnálom, hogy ilyen hosszan beszéltem. Thank you. I... Köszönöm szépen. Kérem az együttműködésüket, hiszen 11 percünk van, és ebben a 11 percben még sokan kérik a szót. Óvani, kap szót. Köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni magam, sőt rövid is leszek. Három perc után kérem nincsen le. Öt évig, nem, két héttel ezelőtt jártam öt héten át Irakban, és most magyarul szólalok fel a Church in Need segélyszervezettel. Ennek az volt a nagyon komoly előnye, hogy valóban terep közelbe és nem politikusként járhattam a különböző menekült táborokat. Nem fogok sztorizni, mert ugyanis nem arról van szó, hogy politikusonként hosszan szövegeljünk, hanem csak arra azt kell nézni, hogy mit tudunk mit tenni. Előttem szólókat teljesen egyetértek, és nagyon fontosnak tartom kiemelni az iskolák hiányát. Tehát az iskoláknak és a munkanélküliség a két legnagyobb probléma. Európa semmit nem ért belőle, nem érti meg, hogy több százezer gyerek, és azt a szülei látja, hogy nincs iskolában. De azt is hozzá kell tenni, hogy például ez a segélyszervezet, a Church in Need 8 darab iskolát épített föl fél év alatt. Mit jelent ez? Az, hogy a helyben dolgozó segélyszervezetek mobil módon gyorsan képesek reagálni. Ha ezt az Európai Unió segíti, és nem a saját bürokráciával megakadályozza. Ugyanis jelenleg az a, az a helyzet, hogy a abszolút aktív helyi segélyszervezetek gyakran nem is tudnak arról, hogy az Európai Unió mit szeretne tenni, nem tudnak egymásról. Az egyik legmagasabb egyházi képviselőt kellett az Európai Uniónak, az ECHO-nak a nagyszerű, egyébként nagyszerű irodavezetőjéhez elvinni, és megismertetni egymással, és mivel nem partnerek, ezért nem tudnak egymással dolgozni. Ne tegyük magunkat nevetségessé. Ne tegyük magunkat nevetségessé, meg kell oldani. Tudom, ez nem egy egyszerű kérdés. Tehát ez nem, nem akarom én ezt bagatelizálni, de könyörgöm, meg kell oldani. A segélyszervezetek nem messziről, hanem helybe dolgoznak dolgoznak. Tehát ott kell, ott kell mindenképpen cselekedni. A másik, és engedje meg, elnök azt mondja, egy pillanatra erre kitérjek. Tehát valamit csináljunk már itt. Tehát mi itt jobb és baloldal, és nagyon köszönöm Tenok úr felszólalását, teljesen egyetértek benne, de szeretnék előre tekinteni. Tehát álljunk már meg egy pillanatra. Tehát én egy olyan országban vagyok, egy posztkommunista ország minden nyavajája van. De én, mikor keresztényekről beszélünk, úgy érzem magam, mint a 80-as években Magyarországon, mintha tilos lenne, mintha valami nem lenne, mintha mások, mindig valami másról beszélünk. Könyörgöm, értsük meg, senki, a keresztények elsősorban az ott levő keresztények soha nem magukról beszélnek, nem csak magukról, hanem minden kisebbségekről menni. De Európára számítanak a keresztények, nem számíthatnak másra elsősorban rájuk számíthatnak, és ez vonatkozik a jazidokra is, és más kisebbségekre. Európa nem játszhatja el, hogy ugyanaz a szerepe, és nem akarok senkit diszkriminálni, könyörgöm, e vissza ne éljen ezzel valaki. De értsék meg, hogy Európá, Európára számítanak. Mi nem mondhatjuk azt, hogy kinyújtja a kezét, hogy segítsünk, meg azt mondjuk, hogy hát neked is segítünk, és másnak, persze, hogy segítünk másnak, de tegyük nyilvánvalóan, hogy Európa a keresztény, keresztények iránt, keresztények iránt iránt sajátos felelősséggel bír. Ez egy kulturális kérdés. Európa nagy, Európa együtt van, soha nem volt ekkora, de értsük már meg azt az egy kis apróságot, hogy a mi évtizedeink alatt egy 2000 éves európai kultúra esetleg a mi ö, passzivitásunk miatt fog eltűnni. Az ilyen egymás közötti, ne tegyük magunkat nevetségessé. Egyetlen egy dolgot szeretnék megmondani, és akkor tényleg tulajdonképpen egy plusz percet tartottam a hármat. Ö, azt kell megtudni, és mindenki azt kérdezze, én mit tudok tenni? Mit tudok tenni itt? Mit tudok tenni Mogarini asszonyunk, aki elkötelezett az ügybe? Mit tudok tenni a saját hazámban? Mindenki menjen haza, aki kormányon van, és kérjen havonta egy millió dollárt Erbilbe, hogy etetni tudjanak 13 ezer családot. Ez ma nem, tehát ez, ez nem, tehát lehet ezt filozofálni, meg el lehet politizálni, meg lehet sajnálkozni, de ez, ez, ez nem, nem az a helyzet van. Mi Európában katonasságot nem tudunk kiállítani, mármint úgy, hogy európai Unió. Tehát mi development és echo, ez a kettőt tudjuk csinálni, csak valahol ezt szedjük össze, mert ez, ez, ez, ez, ez utólag nagyon szégyelni fogjuk. Thank you and last speaker. Köszönöm szépen. Demis Máker úr az utolsó hozzászól. Köszönöm szépen, én hollandul szeretnék beszélni. Valóban teljes mértékben csatlakozom az előttem szólókhoz. Köszönetet mondok először is természetesen a panel tagjainak az előadásokért, mert nagyon fontos ez a meghallgatás az ECR csoport számára is, és én is támogattam az ötletet. Természetesen nagyon figyelni kell de tudtuk, hogy ez egy deprimáló, nagyon szomorú meghallgatás lesz, de mégis fontos, hogy meg tartsuk, hiszen a Daesh, az iszlám állam terrorját mindannyian ismerjük, és tudjuk, hogy ez a mélypontján van most az embereket, a legmélységesebb sötétségbe sújtja, és az, meg kell értsük, hogy az embereknek segíteni kell. Ez a fajta terror új dimenziót is kapott ráadásul, hiszen profi propagandát folytatnak az interneten is például, a közösségi hálókon, a neten keresztül, és ez a fajta elsőprő ideológia társadalmainkat legbelülről támadja meg. A probléma tehát több szintű és nagyobb méretű is. A jelentés éppen ezért nagyon jó, el kellene olvasnia mindenkinek, tulajdonképpen kötelező olvasmány mindenkinek, aki emberi jogkérdésekkel foglalkozik. De elsősorban azért fontos, hogy rámutat arra, hogy az Európai Uniónak és az ENSZ-nek más nemzetközi szervezeteknek valóban dokumentálni kell, hogy milyen kisebbségeket bántalmaznak, gondoskodni kell arról, hogy, legy, hogy meglegyen ez a nemzetközi jegyzék például az eltűnt személyekről, hogy pszichoszociális szolgálatokat kell biztosítani a leg súlyosabban diszkrimináltakkal, illetve e, üldözöttekkel, károsultakkal szemben. Újra el kell gondolni, hogy hogy akarjuk megszervezni az államot az az IS utáni időszakra. Bizonyos eh, régiókat eh, jobban érint ez a probléma, mint másokat. Az üldözötteket meg kell nézni, hogy hova tudnak majd visszatérni saját hazájuk mely területeire. Újra világosá vált, hogy a geopolitikai valóság közel-keleten már nem ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt. Az a kurdoknak új helyet kell találni, új struktúrákat kell kiépíteni, új hogy be tudjanak fogadni területüken más vallási menetüket. El kell gondolkozni, hogy milyen hibákat követtünk el, és most proaktívan egy olyan forgatókönyvet talán kidolgozni, amivel le, e, lehetőség szerint a gyökerét tudjuk megszüntetni ennek a problémával. Támogatni kell az iskolák, utak, infrastruktúra kialakítását, de a lakosság körében a személyek közötti kapcsolatok erősítését. Óriási igény van erre nem tudom, hogy lesz-e majd idő a válaszra, de a kérdés az, hogy ki lehet az, ki lehet az, vagy hogyan tud a nemzetközi, kivel a nemzetközi közösség jobban segíteni, hogy a kultúrák közti megbékélés kialakuljon, és reprezentatív államstruktúrák épüljenek ki. Köszönöm. Thank you. Thank you. We only have three minutes. Köszönöm. Már csak három percünk van a meghallgatási végéig még az előadóknak sem tudom meg még egyszer adni a szót. Önnek van még egy percet, de aztán lezárom a, lezárom az ülést. Köszönöm szépen, megköszönöm a szervezőknek ezt a meghallgatást, örülök, hogy a droába eljutott ez a téma. Nem tudunk az összes menekültet, nem tudjuk az összes menekültet segíteni, nem tudunk az összes olyan embernek segíteni, akik nyomás alatt vannak, de nagyon fontos, hogy hatékony döntéseket hozzunk. A problémákat nem kitalálják, hanem bizonyos személyek, bizonyos szervezetek hozzák ezeket létre, okozzák őket. Azt hiszem, hogy a külügyi szolgálatot kell felkérni, illetve az AFED szakbizottságot is arra, hogy megfelelő tevé, megfelelően védekezzenek, illetve megfelelően megfelelő tevékenységet végezzenek azokkal a kapcsolatban, akik, a, akik pénzelik az iszlám államot és egyéb hasonló szervezeteket, úgyhogy valami konkrét dolgot kéne hazavinni ebből a mai meghallgatásból, illetve a illetékes hatóságoknak is valami konkrét üzenetet kell továbbítani. Elnök, köszönöm, még egy percünk van. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak, elnézést kérek, hogy nem tudom még egyszer nekik megadni a szót. Másfél óránk volt ma a teljes ülésre, de még hogyha két, óra lett volna, két órás lett volna az ülés, még akkor se tudtunk volna mindenkit meghallgatni, úgyhogy vissza kell erre térni, vissza kell, folytatni kell ezt a vitát. Elnézést kérek a külügyi szolgálat és a bizottság képviselőitől, nem tudjuk megadni a szót, talán legközelebb egy hasonló együttesülésem. Le kell zárnom ezt a mai meghallgatást. Sok mindenről kell elgondolkodni ma. a következő időszakban. Köszönöm kollégák, még egy dolgot szeretnék elmondani tájékoztatásul. Sokan kérték azt, hogy a DROA és a MASREK szorosabb együttműködést végezzen. Kettő órakor ma délután lesz egy masrekülés az iszlám állam témájában. a nemzetközi válság csoporttal együtt lesz ez az ülés, úgyhogy akit érdekel, ezt kérem jöjjön el. Még egy utolsó szó. Kérem, a, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a tolmácsoknak, Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ha, hamarosan ismét találkozunk. Ahora a los los miembros del Most pedig a droá tagoknak Ahora mantendremos un debate con eh, el Servicio Europeo most vita következik a külügyi szolgálattal az akciótervről, ezen már csak az albizottság tagjai